Dear colleague, we... Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Üdvözlök mindenkit. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönöm szépen. First of all, prego. Olaszul folytatom először is. El kell, hogy fogadjuk a napi rendet. Siete d'accordo? Ha mindenki egyetért vele, akkor elfogadjuk a mai nap napi rendjét, ha nincs elemetés. Kettes pont. Nagyon sok feladat áll előttünk ma, de nagyon érdekes lesz az ülés. Remélem, hogy ma délután is sokan itt maradnak velünk az oktatási rendszerekkel és fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos meghallgatáson. Nagyon örülnék, hogyha mindenki itt tudna maradni ma délutánra is, és aztán, ahogy mindenki tudja, Tyson biztossal is lesz egy találkozunk. Második napi rendi pont az előző ülések jegyzőkönyvének az elfogadása, január 19-20 és január 27, hogyha nincs ellenvetés megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem ezeket a jegyzőkönyveket. Harmadik pont, néhány bejelentés, tolmácsolás franciául, németül, olaszul, angolul, dánul, hollandul, görögül, spanyolul, cseh, e- észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven van. És arról is szeretnék tájékoztatást adni, hogy az interneten lehet követni a mai ülésünket. Még egy bejelentés. Tudják, hogy március 8-a közeledik. Március 5-én 9-től 12 óráig a bizottság a nők és a nemek közti egyenjogúság témájában fog szervezni egy eseményt. Parlamentközi találkozó nemzeti parlamenti képviselőkkel a nők és lányok megerősítése vagy támogatása az oktatáson keresztül ez lesz a témája, ez lesz a címe ennek a találkozónak. A horizontális uh, csoportnak én is tagja vagyok itt a parlamenten belül, amely ezzel a témával foglalkozik. Három panel lesz, az egyik a nemek közti egyenlőtlenség megszüntetése az oktatásban és a képzésben, a második kihívások a minőségi oktatás területén, nők, lányok megerősítése az oktatáson keresztül az Európai Unióban. Ez a három aspektus mindegyik nagyon fontos, és az oktatásra koncentrál a nők szerepének megerősítése eszközeként. Társelnök leszek ezen az ülésen, Garcia perez ő a FAM szakbizottság elnöke. Természetesen nagyon örülnék, hogyha a szakbizottságunk minden tagja nők, férfiak ott lennének ezen az eseményen tájékoztatót szeretnék adni. A következő napi rendi ponttal kapcsolatban. Január 28-án rendelt tervezettel foglalkoztunk Európai Alap a stratégiai befektetések területén. Ez egy rendkívül fontos téma, ezzel foglalkozunk itt a szakbizottságban is. Az elnöki konferencia kezdeményezte ezt, az ECON határozták meg, mint illetékes szakbizottság, és az 53-as cikk alapján több bizottság, mi is véleményt fogunk készíteni. Valójában aztán az elnökök konferenciáján fölmerült egy másik lehetőség is. Mindjárt majd beszélünk erről részletesebben is Zrovjeszki kolléga jelentéséről, amikor majd beszélünk. Tehát végül is az derült ki, hogy fontosabb szerepet fogunk kapni. A frakciók megállapodtak abban, hogy előadót nevezhetünk ki. A néppártnak több pontja volt, több maradék pontja volt, és az ő igényük alapján is a véleményhez írásban jelöltük ki Zdrojewski képviselőt, mint előadó. Biztos, hogy kiváló munkát fog végezni. Ma még visszatérünk erre a témára. Koordinátori ülés, még egy tájékoztatás. A délelőtti szakbizottsági ülés után lesz. És az időbeosztás miatt, meg ugye csütörtök van, az ajánlásokat írásban fogjuk majd kiosztani úgyhogy nem a meghallgatás elején fogjuk bejelenteni. Hogyha holnap délig nem lesz megjegyzés, tehát holnap pénteken délig, akkor elfogadottnak tekintjük a koordinátorok ajánlásait. Mivel a mai napunk nagyon sűrű, ezért ez az egyetlen megoldás, amit látunk magunk előtt. Négyes napi rendi pont következik. saját kezdeményezési jelentés, Mikkel Raymond az előadó, szellemi tulajdonjogok védelme és az Európai Unió szerepe. Nagyon sűrű a napirendünk, nagyon sok vita eszmecsere lesz ma, úgyhogy már meg, mindjárt meg is adom a szót, igen. Fontosnak tartom, hogy egy kicsit mindenki fegyelmezett legyen a felszólaláskor. Azt szeretném kérni, hogy csak néhány perces felszólalások legyenek. Nagyon sok témát kell, hogy megbeszéljünk, ezért inkább kevesebb felszólalás legyen és rövidebb. Szavazás jön most erről a véleményről. Nagyon sok módosítóindítványt indítványt is benyújtottak a Júri, az illetékes szakbizottság. 49 módosítóindítványt nyújtottak be. A ügyrendi kérdésben kér a kolléga, tessék? Kollega Glejcó, szóval Glejcó képviselő. A munkánkkal kapcsolat ügyrendi kérdés? Folytathatom? Μικρόφωνο. Ναι, ναι. Μόνο ένα λεπτό σας παρακαλώ πριν από την ημερήσια διάταξη. Ε, κλείνουν ακριβώς... Hm, azt szeretném elmondani, hogy csak egy hónap telt el azóta, hogy a görög nép szavazott. A görög választók úgy döntöttek, hogy visszanyerik nemzeti függetlenségüket, és elveszik a hitelezők által a torkuknak tartott kést. Ez fontos dolog, hiszen itt a Kulturális Bizottságban ülésezünk, és Görögország ezúttal ö, leszögezheti, hogy Európában az elsőként alkotta meg a kultúrát, a görögök találták ki a demokráciát, és ennek szellemében végezzük a munkánkat. Úgyhogy mindenkit arra figyelmezt mindaz, aki nem tartja ezt tiszteletben, és megpróbálja aláásni az erőfeszítéseinket, kudarcot fog vallani. Tehát a kultúra megőrzése, fenntartása azt követeli, hogy elsőképpen tartsák tiszteletben a görögök akaratát. Köszönöm szépen! Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszik az ön országa, az Unióban és itt a parlamentben is. Itt minden szabad felszólalásnak megvan a helye, és mindenkit meghallgatunk. Most viszont tényleg áttérnék arra a rendi pontra, ami a szavazás. Mikkel Raymond jelentésének a mm, szavazása. Kérdezném az előadót, hogy szeretne néhány szót szólni, mielőtt szavazunk. No. Nem. Szavazunk.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 Scusate. Elnézést. Annyi dolgom volt, elfelejtettem a kártyámat. Kezdjük is a szavazást. Egyes belső bekezdés, egyes módosítóindítvány. Elnézést, először még szeretnék valamit mondani. Egyes bekezdésnél a hármas módosítóindítvány, ezt szóbeli módosító módosítja az egyes, és az előadónak a javaslata változott olyan értelemben, hogy most már ezt támogatja, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani még a szavazását. Akkor most már tényleg szavazunk egyes bekezdés első módosító indítvány mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes bekezdés, új egyes bekezdés, kettes módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító indítvány, egyes szóbeli módosítása mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A négyes módosító után következik így. Mellette. Elnézést. Nem, a hatos kellett volna. Elnézést. Hatos. Hatos. Az egyes bekezdése vonatkozik. Ez egy részenkénti szavazás, az FDD kérte ezt. Első rész, megnyitom a szavazást mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hetes módosító indítvány, amit egy, a kettes szobeli módosító módosít mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az 1E új bekezdés, 10-es módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1F új bekezdés, 11-es módosítani indítvány. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 11-es módosítóról. 11-es módosító indítvány. 11-es. 10-es. Elnézést. 10-es módosító indítvány. Azt hittem, hogy már megszavaztuk. 10-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Az EPP-nél egyre több szavazás van, sőt a szocialistáknál is. Vegyenek ki egy-egy kártyát, jó? Megnyitom a szavazást. A helyes képviselőtök számmal lezárom a szavazást. 18 mellette, 7 ellene, 2 tartózkodás elfogadtuk. Most átérünk a 11-es módosító indítványra mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Tizenegyes módosító indítvány. Sokféle kezet láttam fönn. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Újra megnyitom a szavazást, mert nem volt jó az eredmény. Újra megnyitom a szavazást a 11-es módosító indítványról. Lezárom a szavazást. nagy többséggel megszavaztuk. 11-es módosító indítvány. Kifogadja, ki nem tartozkodik elfogadtuk. 13-as, amit a 3-as szóbeli módosító indítvány módosít, mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 14-es módosító indítvány. Elfogadja, nem fogadja el kitartozkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 16-os mellette nem fogadja el, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. kitartózkodik, Elfogadtuk. 21-es mellette. Nem, ezt visszavonták. Visszavonták. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as elnézést. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as, elfogadta, nem fogadja el, tartózkodik, elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös következik a 35-öst a 4-es szóbeli módosító módosítja mellette, ellene, tartózkodik, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, elfogadtuk. 36-os, amit a, az 5-ös szóbeli módosító módosít mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es. amit a hatos szóbeli módosító módosít mellette, elnézést, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as, amit a hetes szóbeli módosít mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39, 39-es, amit a 8-as szóbeli módosít mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as következik, grammatikál tízféle, elnézést részenkénti szavazás. Első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös grammatikákis mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük. Nem emelték fel a kezüket. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Elnézést. Kérem, hogy mindenki emelje fel a kezét, amikor szavazunk, mert egyébként nehezen értjük meg a helyzetet. Lezárom a szavazást. 20 10 szemben, és egy tartózkodás. Elnézést kérek, de hát tényleg nem láttam a felemetkezeket. 49-es másokban félre módosító. Uh -huh. Come te non c'è? Scusate. Eh? Nel mio testo manca una pagina, non è... Hiányzik egy oldal az én szavazólistámból, hát nem rossz. Egy nyomtatási hiba miatt. 48-as persze, Adinolfi, az 5B új bekezdése vonatkozóan mellette, ellene Tartaszkodik. Elutasítottuk. 49-es zsulóféle módosító in our version. Nincs benne a mi változatunkban? 49-es, Zsulo. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan az előírás szerint a teljes jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Újra meg kell szavaznunk? Csak 22 szavazatot adtak le. Nem működik? Megismételjük a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Húsz mellette, kilenc ellene, kettő tartózkodás. Ez az eredmény. Gratulálok eh, Raymond kollégának, és köszönöm a munkát. Tovább tudunk lépni. niente scusate bene allora sì. bene ora abbiamo l'informativa sul tájékoztatás Zrejewski képviselő véleményének a bemutatása következik. Európai Stratégiai Beruházási Alapról. Ez az EFSI. Elnézést. Raymond kolléga elnézést nem kért korábban szót, tessék. Köszönöm szépen. Szokás szerint az árnyék jelentéstevők is köszönetet mondanak, de ez egy kicsiket nehezemre esik, ugyanis az első alkalommal nem sikerült megállapodnunk, de minden esetre köszönöm, hogy a jelentést elfogadtuk, és eh, kérem, hogy vegyék fel a jegyzőkönyvbe, hogy én ezt kifejezetten rossz jelentésnek tartom. È un suo diritto, mi spiace. Joga van rá, sajnálom, elvégezte a munkát, és és a kollégák is nagy figyelmet szántak erre a véleményre. Hát remélem a jövőben ez nem fordul elő. Köszönöm. Akkor most átérünk Zrojewski képviselő véleményére, az FC-ről. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az elnökök konferenciáján, ahogy mondtam, február 10-én döntés született arról, hogy a mi bizottságunk az 53 plusz szabály alapján társul. Ez egy új gyakorlat, és lehetőséget ar- arra, hogy más bizottságokkal együtt nagyobb felelősséget vállaljunk. Kont, Envi, Imko és Regi, ezek az érintett szakbizottságok. Az illetékes szakbizottságok az új, nagyon fontos alapra vonatkozóan az Econ és a Bács, az 55-ös cikk alapján társ előadók, az ITRE és a TRAM pedig az 54-es cikk véle, alapján. Az ITRE és a TRAN azok a szakbizottságok, amelyek annak a költségvetési aránynak felelnek meg, vagy résznek felelnek meg, amiből a garanciákat, tehát a Horizont és a Connecting Europe-ot finanszírozzák. Tehát itt több szinten vesznek részt ebben a munkában a mm, szakbizottságok. Ma időkérdése miatt csak angolul tudjuk olvasni a véleményt, viszont bármilyen nyelven be lehet nyújtani majd a módosító indítványokat, és amint rendelkezésre áll a többi nyelvi változata, azt közzétesszük. Ekon és a Bács április 20-án szavaz. Mi a véleményről március 24-én fogunk szavazni. Módosító indítványok benyújtásának a határideje március 11. szerda 18 óra. És már meg is adom, át is adom a szót Zdrojewski kollégának. E, szanowni Państwo, Elnök asszony, kedves kollégák! Az elején kezdeném, tehát először is köszönetet mondok minden szakbizottsági tagnak, tagnak és Doris Paknak, a korábbi elnöknek, aki a Lux díjat támogatta ezáltal a filmeseket is. Az egyik film, amit ö, díjjal jutalmaztunk, az Oscar díjat is elnyerte, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, amikor mi is odaítéltük a Lux díjat. Amikor benyújtom, benyújtottam ezt a jelentés tervezetet, akkor én eh, a röviden Juncker tervvel foglalkoztam. Itt eh, több probléma van. Először is a forráshiány, másodszorban a célok, harmadsorban pedig a döntéshozatali eljárás ami a források eh, elosztását illeti a terv vagy az alap keretében. Mi itt a szakbizottságon belül elsősorban a célokat vizsgáltuk, és itt néhány megjegyzésem lenne először is. Az Európai Bizottság egy kezdeményezést indított, ami a versenyképességet, a növekedést és a munkahelyteremtést hivatott szolgálni egy hosszú távú stratégia keretében. És a stratégia embrionális formában tartalmaz néhány elképzelést arra vonatkozóan, hogy hogyan lábalhatna ki az EU a gazdasági válságból. És ehhez rendelt egy keretet, ami az Európai Beruházási Alap. A bizottság szerint állami forrásokat mobilizálnak majd annak érdekében, hogy kedvező beruházási környezetet teremtsenek. 60 millió euró áll majd rendelkezésre az EIB számára, az Európai Beruházási Bank számára, és maga a bank is 5 millió eurót, 5 milliárd eurót fog befektetni. Az európai pénzügyi stratégiai alap célja az új munkahelyek teremtése és a hosszú távú versenyképesség elősegítése, valamint a növekedés elősegítése. A bizottság arról is döntött, hogy a program keretében az oktatást is támogatják majd. Ugyanakkor viszont a bizottság a kulturális és az alkotói szektorral nem foglalkozik, mint a növekedést serkentő területtel. Jó lehet, a kultúra is nagy részt hozzájárulhat a növekedéshez, és beruházásokat is vonzhat. Tehát a kulturális ágazatot is integrálni kéne a növekedés által érintett területek körébe, vagy legalábbis nem kéne kizárni. A kultúrának igen komoly hatása lehet a sikerre, a terv sikerére. A finanszírozás nagyon fontos, de nem az egyetlen egy kritériuma az európai stratégiai beruházási alap sikerének. Garantálnunk kell a célok sikeres megvalósítását, és a szakbizottság rendelkezik az alap által érintett minden területen szakértelemmel. Bizonyos politikai célokat azonban ki kell zárni, amelyek eh, esetleg más területek rovására lehetnek. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az alap egy részét azáltal finanszírozzák, hogy kb. 3 milliárd eurót átirányítanak, pontosabban 3,3 milliárdot a Connecting Europe eszközből, a 2017-es, 18-as költségvetés kapcsán. Ennek eredeti célja az európai digitális infrastruktúra fejlesztése lett volna, és ennek részeként a digitális levéltár és adatbázis megteremtése, kulturális adatbázis megteremtése lett volna. Az Európa piánát jó lenne, hogyha ezek a költségvetési csökkentések nem érintenék. A Kulturális Szakbizottság és általánosságban a parlament arra korlátozta a tevékenységét, hogy csak a hatás körébe tartozó területeken nyújtson be módosítót, ezek mind nagyon fontosak. Én kíváncsian várom a véleményüket, és remélem, hogy támogatják a jelentésemet. Eh, Köszönöm szépen, Szorojevszki eh, képviselő. Aki szót kér, az azoknak szeretném mondani, hogy 9.45-kor jön eh, Tyson biztos asszony, tehát addig kellene lezárnunk a vitát. Egyébként majd persze a biztos asszony a találkozó után tudjuk követni. Köszönöm szépen, én is igyekszem eh, rövidre fogni, tekintettel az idő szűkösségére. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó bemutatást, és remélem, hogy minél előbb meg tudunk állapodni. Néhány alapvető megzésem lenne, és osztom a kolléga véleményét, hogy foglalkoznunk kell azzal is, hogy a kultúra területe a beruházási alap keretében kellő figyelmet kapjon, ugyanis itt óriási lehetőségek rejlenek a gazdasági növekedés, illetve a foglalkoztatás szempontjából ez nagyon fontos Európa számára, tehát ezek, ezeket a területeket is be kell vonni. A kultúra, az oktatás, a képzés fontos részét kell, hogy képezze a beruházási alapnak, ugyanakkor viszont a bizottság javaslatait egy kicsikét gyengének tartom, vagy homályosnak, tehát ezt egy kicsikét konkrétabban kellene megfogalmazni. Az alapvető problémánk az alappal, vagy a tervel kapcsolatosan hogy itt nem arról van szó, hogy új forrásokat vonunk be, hanem 8 milliárdot a már meglévő EU-s költségvetésből fogunk átcsoportosítani, a CEF-ből, tehát a Connecting Europe Facility-ből, illetve az OASN 2020-as kutatásfejlesztési alapból. Tehát nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy ezek az alapok ne essenek áldozatul a terv oltárán. Az ASZN 2020-as kapcsán elértünk sok mindent, nevezetesen megfelelő forrásokat rendeltünk a kutatás és a fejlesztéshez, de ezeket nem szabad elvonni erről a területről. Vannak nagyon fontos programjaink, és a parlament, illetve a mi bizottságunk mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy ezeket a programokat a lehető legkisebb mértékben érintse a terv. Tehát ne vonjanak el forrásokat ezekből a programokból. Ugyanis ezeket a forrásokat kifejezetten kutatásfejlesztésre kívánjuk szánni. Ez nem egy új pénz, nem egy új forrás, tulajdonképpen ez egy régi történet új köntösben. Úgyhogy a kutatás, fejlesztés és a tudomány területén e, elért sikereinket és renoménkat nem szabad elveszíteni, tehát az oktatás képzés területét konkrétabban kellene kidomborítani a terv keretein belül, és meg kell határozni azt is, hogy konkrétan a beruházási terv ezeken a területeken mit szándékozik elérni, hogy ezeken a területeken is megfelelő hatást lehessen elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen felsoroltam a hozzászólókat, és akkor itt lezárom a hozzászólási lehetőséget. Grécius kolléga. Αγαπητοί Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θεωρώ ότι... Köszönöm szépen a szót, tisztelt kollégák! Azt gondolom, hogy bizonyos összegeket nyilván félre kell tenni, hogy ezt a nagyon komoly problémát kezelni tudjuk, de szeretném egyértelművé tenni a következőt, illetve tegyük azt teljesen világossá, hogy mekkora előirányzata lesz az ásatásoknak, a múzeumoknak, illetve a képzéseknek, hogy ezeknek a tevékenységeknek a vezetőit ki tudjuk képezni, illetve mennyit kapnak az idegenvezetők, és így tovább az adott területeknek a fenntartására, vagy a kulturális fővárosok hátterének a biztosítására, vagy pedig a résztvevő faluknak, településeknek a kerete mekkora lesz. Hiszen minden évben felkérünk egy várost arra, hogy tegye kirakatba a köszemlére a kultúrát. Nálunk az én falumban csak valamivel több mint ezer lakosa van a településnek, de van könyvtárunk, van múzeumunk, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy legyen egy konkrét misszió, úgymond, akiben kétségek vannak, látogassanak el a kis településünkre. Győződjenek meg saját szemükkel arról, hogy mit jelent a kultúra. És ahogyan utaltam már rá, a görög választók arra szavaztak, hogy legyen változás. Legyen változás a szegénység terén, a megszorítások terén, a migráció és a munkanélküliség terén. Tehát ne álljunk ennek az útjába. Ne alá a választás eredményét. A kultúra főként és elsősorban azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a népek akaratát. Aki úgy képzeli, hogy megakadályozhatja, vagy ennek útját állhatja, hogy egy nemzet a függetlenségét visszaszerezze. Nos, az nagyon téved. A hitelezők jármát minden népnek joga van lerázni, és aki másképpen gondolja, az nagyon téved. Minden kollégát arra kérek, hogy tartsa tiszteletben Görögország kultúráját, Görögország történelmét. És arra szeretném önöket nyomatékosan kérni, hogy ne álljanak a görög nép útjába. Maga választotta az útját. Köszönöm szépen, Lipácskina asszony kapja meg a szót. Köszönöm elnök asszony. Először is Zdrajevski úrnak szeretnék köszönetet mondani. Másodszorban Kamerevert asszony a számból vette ki a szót, nem szeretném megismételni, hanem onnan folytatnám, ahol ő abba hagyta. 6 milliárd euró, ez ez az az összeg, ami nem a közös alapból érkezik, a többi az egyben van. Tehát két költségvetési sorból származik ez a 6 milliárd Horizont 2020, illetve a CEF. Ez már önmagában is nyugtalanító. De ha megnézzük az alsorokat, hogy honnét javasolja a Költségvetési Bizottság az összegeket, ez 2,7 milliárdot jelent a Horizont 2020 költségvetési sorából, illetve a kutatás és fejlesztési technológiai ügynökségtől szinte két milliárdot von el. Tehát képzeljük el, hogy a fejlesztést, a technológiát sújtjuk ezzel az összeggel. És ez kiemelt érdekünk. Tehát össze kell a kutatást, a technológiát, az oktatással, a képzéssel kapcsolni. Ez így nem megy, tehát ez egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha a bizottság pecázna, behajítja a horgot, és megnézi, hogy milyen hal harap rá. Ez így nem megy. Elnök, köszönöm szépen. Remélem, hogy a Költségvetési Bizottság ezt még egyszer átgondolja, és megkapjuk a finanszírozási forrást. Truppa kolléga. Thank you. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, és hangsúlyoznám, hogy a stratégiai beruházási alaptól azt várjuk, hogy több forrást fordíthassunk az oktatás, képzés fejlesztésére, finanszírozására, és alapvetően fontos, hogy már a kezdetektől fogva, illetve a az egész alap fennállása során ezt biztosítsuk meg kell vizsgálni, hogy a kreatív ágazatok mennyiben járulnak hozzá az Európai Unióban a gazdasági növekedéshez. Ez nagyon jelentős hozzájárulás, éppen ezért jog, helyük van az alapban a tagállamoknak is be kell fizetniük az alapba, eddig ezt csak vonakodva tették meg, de biztosítani kell, hogy ők is értsék, mennyire fontos az, hogy egy közös európai beruházási alap valósuljon meg. Az alap vagy a terv részének, illetve alap célja, hogy magánforrásokat is bevonjon, nagyon meggyőző programokat kell tehát előterjeszteni, ami meggyőző a magánvállalatok számára is. Csak így lesz működőképes az alap, és végezetül azt is biztosítanunk kell a parlamentben, hogy ne vonjunk el a Horizon 2020-tól forrásokat, más lehetőségeket kell találni a költségvetésben. Nem szabad, hogy a Horizon 2020 bármiféle módon is sérüljön. Köszönöm szépen, Szudro, Szudrova kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is támogatom a módosítókat, amelyeket Zdrajevski jelentéstevő úr készített. Ami az Európai Beruházási Alapot illeti, ez nem szabad, hogy stratégiai jelzőt kapjon, ugyanis, hogyha a stratégiainak nevezzük, akkor a kultúrának mindenféleképpen szerepelnie kell benne. Az alap ugyanakkor viszont egyelőre úgy tűnik, hogy a beruházók minél gyorsabb megterülését hivatott szolgálni. A kulturális beruházások azonban mindenféleképpen hosszú távúak. Az alap viszont, mint ahogy említettem, elsősorban a rövid távú megterüléseket célozza meg, tehát nagyon nehéz olyan kulturális projekteket készíteni, amelyek ezt biztosítanák, ezeket hosszabb távon kell kezelni. A kutatásnak és a fejlesztésnek is helye van az alapban. Itt mondjuk a megterülés gyorsabb, és lehet, hogy vonzóbb a befektetők számára. Ezt megértem, ugyanakkor viszont a kulturális beruházások, befektetések nem hoznak ilyen gyors megterülést, gondolom ebben egyet tudunk érteni. Az egy kicsikét zavar, hogy a kultúra és az oktatás ugyan innovációt tesz lehetővé, mégsem szerepel az alapban. Az alap elsődleges célja, hogy forrásokat mobilizáljon, de nagyon fontos, hogy ez a hosszú távú kulturális beruházásokat is támogassuk. Grammatikakis úr, és utána még egy hozzászóló, és utána lezárom a hozzászólók listáját, mert a bizottság is szót kért grammatika kiszúr. Rövid leszek szokásomhoz híven. Itt a házban mindig is óriási szavakat pufogtatunk, amikor a kultúráról beszélünk, ugyanakkor viszont a gyakorlatban ebből kevés valósul meg. Amit az előző hozzászólók mondtak, a távolság e tekintetben növekszik. A Kulturális Szakbizottságnak egyértelművé kell tennie, és már a kollégák is utaltak erre, én azt szeretném csak, arról szeretném biztosítani önöket, hogy ezt, ebben az irányban én is mindent megteszek, amit tudok. Kollega Zver, sempre... Igen, ezt el is fogadom és most megadom a következő kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Igen, a foglalkoztatás nyilvánvaló módon, illetve különösen a fiatalok foglalkoztatása az egyik legaktuálisabb kérdés az utóbbi időkben. A statisztikák szerint a helyzet nem javul. Most már öt éve, hogy nem javul. Ugyanaz a fiatalok munkanélküliségi aránya, mint ami régen volt. Statisztikailag legalábbis nem látunk javulást. Úgyhogy ezért a Juncker stratégiai projekt lehetőséget teremthet, hogy fejlődést érjünk el ezen a téren. A kérdés persze, hogy a forrásokat a fiatalok munkahelyteremtésére is felhasználjuk-e, mert itt némi átfedés alakult ki az európai szociális alappal, illetve más olyan alapokkal, amelyek akár közösen és igénybe vehetők a Juncker alappal a fiatalok munkanélküliségének a csökkentésére, illetve hogy javítsuk az oktatás minőségét. Elnök, köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az eddigieket. nagy mértékben számítunk a bizottság aktív közreműködésére, mert úgy gondoljuk, hogy az oktatás képzés témakörében a bizottság érheti el az áttörést. Látom, meg is érkezett a bizottság képviselője, úgyhogy kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Igen, úgy gondoljuk, hogy az oktatást, képzést, a kultúrát, a kreatív tevékenységeket nagyon nagy mértékben elősegíti ez az új rendelet. A gazdasági növekedést, illetve a fiatalok munkanélküliségének az enyhítését is elősegíti. Tehát éppen ez a célja az alapnak. A kreatív, illetve a kulturális tevékenységeket az Európai Beruházási Alap összegeiből lehet majd finanszírozni, és ez a kis és középvállalkozások kategóriára is érvényes. Tehát ez nem egy elfeledett terület. A városi infrastruktúrák fejlesztését is lehetővé teszi ez. Például a kulturális örökség, illetve a sport fejlesztéseit is szolgálja. Gondolom, hogy önök is tisztában vannak azzal, hogy itt magánforrások bevonásáról is van szó a beruházási alap keretei között, tehát magántőkét szeretnénk a közpénzek mellett bevonni. Köszönöm szépen. Questa è la sfida. Elnök. Nos, ez a nagy kihívás valóban, amely előttünk áll, és az önök támogatásával igyekszünk ennek megfelelni. Szrájevszki kollégának adom vissza a szót, hogy zárja le a, az eddigi vitát, illetve Tyson biztos is köszöntöm. Egy perc türelmét kérem, amíg lezárjuk ezt a témát. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást. Az ötös cikk módosítás ügyében mindent megteszünk, hogy ez megvalósuljon, illetve hogy konkretizálódjanak a célok. A kreatív tevékenységek, a kreatív szektor, az oktatás, illetve hogy újra életet leheljünk a gazdaságban. Tehát a lényeg az, hogy a beruházási pénzek a fejlődést szolgálják. És egyetlen fenntartással üdvözlendőnek tartom az elhangzottakat. Hogyha eredményesen akarunk dolgozni, akkor nem túlozhatjuk el a dolgokat. Hogyha túlzott igényekkel állunk elő, akkor biztos, hogy ezeket el fogják utasítani. Tehát a cél, hogy a kultúra a nyertese legyen ennek az alapfelhasználásának, és ne a vesztese. Elnök, biztosíthatom önöket. Az elnökök értekezletén a szakbizottság ezt el fogja mondani, úgyhogy az ECON, illetve a Költségvetési Bizottság képviselői már ezt ki is fejtették, és valóban úgy gondolom, hogy a kulturális szakbizottság álláspontja ilyen értelemben formálódott, és ezt képviselni is fogjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy szorosabban bekapcsolódunk majd ezekbe a tevékenységekbe, illetve a döntésekbe. Engem nem is annyira a láthatóság érdekel, hanem hogy az érveink mennyire lesznek ütősek, illetve a kultúra, az oktatás érv rendszere mennyire jelenik majd meg. Tehát az öt elhangzott prioritás között megtalálható az oktatás, illetve a kulturális örökség, um, ezt is előre kell vinni, Számítok arra, hogy a bizottsággal jól együtt tudunk majd működni, és a soros elnökséggel is, már is beszéltem velük. Tehát köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött, és köszönöm a türelmét is az utóbbi percekben. Október 1-én volt az első közös meghallgatásunk a Kulturális Bizottságnál és stratégiai témákról ejtettünk szót. Aztán lesz egy közös meghallgatásunk, a foglalkoztatási szakbizottság, az iskola, elhagyók, illetve a fiatalok munkanélküliséggel, stb. témakörökben. Tehát minden további bevezető nélkül át is adom biztos asszonynak a szót. Mint egy tíz percre kérem, tartsa meg vitaindító előadását, és azután a kérdésekre lehetne majd sort keríteni aztán egy második kört tartanánk, és utána lezárnánk ezt a témakört. Arra kérem a hozzászólókat, hogy tartsák tiszteletben az időkereteket. Néhány kiinduló gondolatot szeretnék elmondani. A Kulturális Szakbizottság foglalkozik általában az oktatási témával, de természetesen más szakbizottságok is foglalkoznak ezzel a témával. A felnőtt oktatás témája a foglalkoztatási főigazgatósághoz tartozik most. Nagyon fontos lenne számunkra, hogy az egész életen áttartó tanulást ne veszítsük szem elől, hiszen egy stratégiai megközelítést alakítottunk ki ezzel európai szintű szakpolitikaként. Szeretnénk azt megérteni, hogy milyen intézkedések születtek, vagy milyen intézkedéseket fognak hozni. Nem csak a fokozatos áttérésre vonatkozóan, hanem azért is, hogy szoros legyen az együttműködés az oktatási és a kulturális főigazgatóság között. Második kérdés. Szeretnénk több tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy mi az ön elképzelése az új stratégiák, szakpolitikák tekintetében, amelyek már végrehajtás fázisban van a fiatalok, az egyes szektorok kapcsolata, a tudásalapú társadalom kapcsolata. A Libeszka képviselő készít egy fontos jelentést a bolonyai folyamatról, egy másik pedig az oktatás és a vállalkozás kapcsolatával foglalkozik. Úgyhogy minden esetre szeretnénk azt, hogy a teljes lánc mentén szorosabban működjünk együtt, és az is fontos számunkra, hogy megerősítsük azt az aspektust, hogy integrált megközelítést alkalmazunk a ma az oktatási rendszerek előtt álló kihívások tekintetében, hiszen ez előfeltétele a, annak az intelligens növekedésnek, amiről beszélünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem csak szigorú értelme vett munkával kapcsolatos szakpolitikákra van egy szükség, hanem az oktatás is nagyon fontos ebben a témában. Köszönöm szépen, hogy eljött, és már át is adom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a nagyon kedves uh, bevezetőt, kedves uh, elnök asszony, kedves képviselő kollégák. Nagy örömünkre szolgál, hogy visszatérhetek a saját korábbi házamba, ha úgy tetszik. Nagyon sok új arccal találkoztam. Remélem, hogy önök legalább annyira jól fogják érezni magukat a parlamentben, mint én éreztem magam jól mindig is. A meghallgatások után először térek vissza az Önök szakbizottságába. Angolul fogok most szólni, és utána természetesen várom a kérdéseiket. Ha lehet, tekintettel arra, hogy a kiváló tolmácsok szolgáltatásaival élhetünk, én hollandul fogok majd válaszolni. A szociális ügyekért felelős biztosként valamint a foglalkoztatás, a szakképzés és oktatásért felelős biztosként pozitív szavakkal kezdeném. Nevezetesen a munkaerőpiaci adatok némi optimizmusra, óvatos optimizmusra adnak okot. 2014-ben fél millióval növekedett a foglalkoztatás, és 2015-ben is további javulást várunk, aminek révén a munkanélküliséget 10% alá lehet szorítani, ezt tavaly év végén értük el. De természetesen ez maximális elégedettségre még nem ad okot, ugyanis még mindig 24 millióan állástalanok Európában, és közülük is legalább 5 millió fiatal van, tehát 15 és 24 év közötti fiatal munkanélküli. A fiatalok ezen csoportjából 33 százalék hosszú távú, illetve tartós munkanélküli, ami azt jelenti, hogy több mint egy éve munkanélküli. Úgyhogy az elsődleges feladatunk a munkahelyteremtés, elsősorban megcélozva az 5 millió fiatalt. A munkahelyteremtés azonban varázsütésre nem valósítható meg, ehhez tartós és szívós gazdasági munkára, beruházásokra van szükség. Néhány rövid szót szeretnék ennek kapcsán szólni a beruházási tervről, amit tavaly év végén Juncker úr javasolt, ez a Juncker Katainen terv névre, vagy Juncker tervre hallgat. Ez nem pusztán egy beruházási terv, hanem egy, ha úgy tetszik, új oszlopa annak a három oldalú szerkezetnek, amin a Juncker bizottság fog dolgozni. A korábbi bizottság munkatervén is szerepeltek ezek a célok, de úgy gondoljuk, hogy csak akkor leszünk fiskális értelemben felelősek, hogyha a strukturális reformokat véghez visszük ezeket még nem teljesítettük, a tagállamok sem valósították meg ezeket, de ezekhez tudjuk, hogy beruházásra van szükség, és állami vagy közforrások nem állnak kellő mértékben ehhez rendelkezésre. Tudjuk, hogy vannak úgymond alvó pénzek, és a beruházási terv pontosan erre kell, hogy irányuljon. Mobilizálni kell ezeket a forrásokat, a magánszektort, is be kell vonzani annak érdekében, hogy a növekedést fokozni tudjuk, munkahelyet tudjunk teremteni, mégpedig minőségi munkahelyeket. Tehát az új bizottság munkatervének ez szerves, alapvető része. Erre mindenféleképpen szükség van, ugyanis ez segíthet a polgároknak abban, hogy új lehetőségeket ragadjanak meg, és tudjuk, hogy ha ezek az új lehetőségek megvannak, akkor ezeket meg kell ragadni. Ehhez ki kell aknázni a tudásban, a szakértelemben rejlő lehetőségeket, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit. Ezen kívül az európai szociális alapok is léteznek, amelynek keretében 86 milliárd beruházás várható a mostani időszakban, tehát az elkövetkezendő hét évben. Az előfinanszírozás fokozását mindenféleképpen javasolnám az ifjúsági program keretében. Ezt február 4-én indítványoztuk, és ennek a célja 65 ezer fiatal elérése, hogy minél előbb belépessenek a munkaerőpiacra. Egyéni útmutatóval is szolgálnunk kell a fiatalok számára, ugyanakkor viszont tudjuk, hogy ezek a tevékenységek nem nagyon gyorsan valósulnak meg az egyes tagállamokban a költségvetési korlátok miatt. Úgyhogy egész kivételes módon a szociális alapok, vagy strukturális alapok rendszerében most egy 30%-os előfinanszírozást biztosítunk a projektek első pillanatától fogva. Azt hiszem, hogy ez is mutatja, hogy a bizottság mennyire elkötelezett a tekintetben, hogy segítsünk a fiatalokon. Ezzel párhuzamosan strukturális reformokat kell tovább folytatni, ezt munkahely barát környezetben kell megtenni, a kkv bevonásával. Ez feltételezi a különböző administratív, illetve adózási eljárások egyszerűsítését, amelyek, ami lehetővé teszi a munkaerőpiachoz történő hozzáférést. Ahhoz, hogy megfelelő alkalmazhatóságot lehetővé tevő szakképesítést biztosítsunk, figyelembe kell vennünk a munkaerőpiac átalakuló igényeit, és fel kell számolni a kínálat és a kereslet közötti ellentmondást vagy diszharmóniát. És itt nem az egyes munka adókról van szó, hanem arról, hogy tendenciákat kell felvázolnunk, illetve előrejeleznünk, annak érdekében, hogy akik a munkaerő piacra kívánnak belépni, a lehető legjobb lehetőséget találják meg. Nagyon nehéz előre megjósolni, hogy az elkövetkezendő években milyen szakképesítésekre lesz szükség. A, az is feltehető, hogy a holnap állásairól még semmit nem is tudunk. Azt viszont világosan látjuk, hogy regionális és ágazati szinten is a magas munkanélküliség ugyanakkor munkaerőpiaci hiányal is párosul, és ez akadályozza a gazdasági potenciálunkat, az innovációs lehetőségeinket. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokan kénytelenek elfogadni a szaképesítésüknél alacsonyabb szintű állásokat, ez pedig nem más, mint a tehetségek elvesztegetése. Tehát az ilyen diszharmónia mindenféleképpen felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatást is releváns módon kell szervezni. Az adott szakmai pályához illeszkedő szakképesítést kell biztosítani, az úgynevezett STEM jártasságra, szakképesítésekre szükség van, tehát a tudományos, matematikai, elektronikai szakképesítésekre, ugyanakkor viszont vállalkozói képességeket, készségeket is fejleszteni kell, hiszen ezáltal lehetővé tehetjük, hogy akik úgy gondolják, vállalkozhassanak saját vállalkozásukat, hozzák létre, de ehhez kreativitásra, kockázatvállalásra, van szükség, illetve arra, hogy üzleti terveket tudjanak képesíteni. A nyelvi készségek, a probléma megoldó készségek szintén egyre inkább keresettek a munkaadók részéről, valamint a polgári és civil készségekre is egyre nagyobb igény van. A tapasztalat azt mutatja, hogy a releváns szakmai tapasztalat komolyan növeli a foglalkoztatási vagy foglalkoztathatósági esélyeket. A képzési programok munka alapú tanulást, tehát gyakorlati tanulást kell, hogy tartalmazzanak. ami lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban is alkalmazni tudják a végzettek az e, e, megszerzett tudásukat. A gyakornoki rendszerektől is azt várjuk, hogy jobban teljesítsenek a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére, és azon is el kell gondolkodnunk, hogy eh, hogyan oldjuk meg az iskolából eh, korán eh, történő kikerülés problémáját. A szakképzést megfelelő elismertség kell, hogy övezze a társadalom részéről. A szakképzés elsődleges választás kell, hogy legyen, ne egy nincs jobb, ha nincs jobb, akkor a szakképzés következik, tehát ne csak egy második alternatívaként kerüljön képbe. A bizottság komoly prioritást szentel annak, hogy támogassa az tagállami szakképzési rendszerek fejlesztését. Meg vagyok győződve arról, hogy további érdekelt feleket is be kell vonni. A szakmai, tehát a szak munkás képzés presztízsét mindenféleképpen meg kell teremteni egész Európában, és a képzés minőségét is biztosítani kell. Elnök asszony, Kedves kollégák, természetesen a továbbképzés is nagyon fontos, hiszen az első munkavállalás nagyon fontos, de legalább annyira fontos, hogy az adott állásban a munkavállaló tovább tudjon fejlődni, és ez feltételezi a továbbképzést, átképzést, az élethosszig tartó tanulást az alacsony képzettségűek általában egy ilyen alacsony bérezésű, alacsony képzettséget feltételező állás csapdájában vergődnek, nem találnak lehetőséget a továbblépésre. És a továbbképzés, átképzés teremthet számukra egy ugródeszkát. A készségekkel kapcsolatos szakpolitikák nak mindenféleképpen támogatniuk kell a jól működő munkapiacot. Az én portfólióm is nagyon komoly jelentőséget tulajdonít a készségfejlesztésnek, de ez nem lehet egy elszigetelt terület. Én szorosan együtt fogok működni ezen a területen, és számíthatnak ránk e tekintetben. Navracsics kollégával tehát szorosan együtt fogok működni ezen a területen, és kíváncsian várom a mai vitát, illetve a jövőbeni vitákat is, annak biztosítása érdekében, hogy a különböző készségek, képesítések olyan módon alakítsák Európában a munkaerőpiacot, ami szilárd és fenntartható. Ez mindannyiunk erőfeszítését igénylés, mindannyiunknak megvan a lehetőség arra, hogy ez egy sikeres munka legyen. Köszönöm szépen, és várom az eszmecserét. Szeretnék köszönetet mondani a Tyson biztos asszonynak. Egyértelműen fogalmazott, és látjuk, hogy határozottan foglalkozik a mi szakbizottságunkat érintő témákkal. Nagyra értékeljük azt is, hogy milyen határozott szándékkal kíván elébe menni illetve biztosítani a 30%-os előleget a fiatalok támogatása területén. Ez egy olyan dolog, amit a parlament kért, és nagyon örülünk ennek a döntésének, illetve annak a megközelítésnek, ami bizonyítja, hogy mennyire érti a transzverszális, hivatalos, informális képességek, illetve az éle, egész életen átartó tanulásra való képességet, hiszen fontos, hogy a tájékoztató és oktató tevékenység szorosabb kapcsolatban álljon a munkaerőpiacsal, nem csak azért, hogy megfeleljen az igényeknek, hanem mert elébe is menjen az új igényeknek, az újfajta kompetenciák biztosításának, egyéb szakképzettségeknek. Jelenleg ez még nem így működik. Úgy gondolom, hogy ez az eszmecseréhez nagyon jó alapot biztosított, a biztos asszony bevezetője. Elmondanám, hogy kik eh, jelezték, hogy hozzá szeretnének szólni már kezdünk kicsit sokan lenni. Kyucsuk, eh, Truppel, Word, Grammatikakis, Ferajen, Libácska, Nekov, Szedrova és Morgano. Oké? Okay? Már is megadom a szót Kyucsuk kollégának. Thank you, Chair, dear colleagues. Uh... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos asszony. A bizottsághoz én már intéztem egy kérdést, a mozgásszabadság, illetve az Európai Unió munkaerőpiacához való hozzáférés témában. És köszönöm szépen a választ, de sajnos nem volt világos a konkrét bizottsági intézkedések fényében, hogy mit is jelent ez. Elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, és egyes ágazatokban a tagállamok munkerőpiacán komoly munkerőhiány van, ennek ellenére akadályok nehezítik a szabad, mozga, szabad munkavállalást európai polgárok számára. Tehát e tekintetben szeretném kérdezni, hogy milyen intézkedéseket és eszközöket vet be a bizottság a szabad mozgás, illetve a munkavállalás elősegítése érdekében, illetve hogy megszűnjenek az indokolatlan akadályok a munkaerőpiacon, és hogyan követi nyomon az intézkedések megvalósulását. Köszönöm. May I collect some... Okay. Szeretném, hogy várjunk meg néhány felszólást, és akkor utána tud több kérdésre választani. Trüppel képviselő. Jó, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Az ismertetőjét teljesen egyetértek önnel, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy fejlődhessen a munkavállaló, illetve az egész életen át tartó tanulás hatékonyan működjön. Azt gondolom, hogy egy átfogó szemléletet kell érvényesíteni. Egyrészt új készségeket kell elsajátítani, és azokat továbbfejleszteni. Emellett a gazdaság zöldítése, a kibocsátások csökkentése szükséges, az energiahatékonyság, illetve a lakásoknak, a házaknak az energiahatékonyabbá tétele nagyon fontos. Intelligens beruházásokra van szükség, tehát az ökológiai átalakulást kell szolgálnunk összességében. Köszönöm, Julie Bart kolléga. Uh, sorry about that, I always have a problem with the technical... Elnézést, itt a technikával mindig gondom van. Köszönöm, biztos asszony. Meg kell mondjam, én nem osztom igazán az ön óvatos optimizmusát. Egész életemben fiatalokkal dolgoztam, és a választó kerületemben kétségbeesett fiatalokat találok. Arra szerettem volna rákérdezni, hogy milyen foglalkoztatást nyújthatunk a fiataljainknak. Mert csökkennek az adatok, egyre több fiatal él szegénységben, miközben dolgozik akár. Tehát a munka közbeni szegénység egy új fejlemény, ezt is kezelni kell. Cserben hagytunk egy egész fiatal nemzedéket a munkaerőpiacon. Tehát amikor állásokról, képzésről beszélünk, reményről a fiatalok számára, és jó létről a jövőre nézve, látni kell, hogy a fiatal munkavállalók nem gazdasági rabszolgák, akiket lelkiismeretlenül ki lehet használni, akiket eh, ki lehet rabolni, ki lehet zsákmányolni. A fiatalokat értékelni kell, a kreativitásokat nagyra kell becsülni, mert ezzel járulhatnak hozzá a társadalmunk javaihoz, életéhez. És gazdaságilag aktív polgárai így lehetnek társadalmunknak. Így valósulhatnak meg az elképzeléseik. Tehát én a szociális vonatkozásokra szerettem volna ezzel felhívni a figyelmet. Az ön biztosi hivatala talán közelebb áll a szociális vonatkozásokhoz, és a szociális aspektusok figyelmen kívül maradnak, én úgy látom. Tehát sokat foglalkozunk az egyéb szempontokkal, de a többi szakbizottság, mint hogyha állandóan a munkahelyekre, illetve a gazdasági növekedésre összpontosítana, és az elveszett generáció jóléte valahol kimarad. A fiatalok teljes jogú résztvevői határsadalomnak viszont ritkán találkozunk itt velük az Európai Parlamentben. Az utóbbi néhány hétben volt például egy fiatalokat is meghívott meghallgatás, és nagyon inspiráló, nagyon innovatív a fiataloknak a részvétele, de erről ne csak szép szavakat mondjunk, hanem mondjuk is be őket. És ráadásul fontoljuk meg a javaslataikat. Julie de Béra. Köszönöm szépen, Judy. Grammatikák kis képviselő, aztán Ferhelyen kolléga, és ezt követően megadom majd a szót a biztos asszonynak. Úgyhogy η κυρία Κομίσονερ ότι είναι σημαντική η σημερινή μέρα και συ... Elnök asszony, biztos asszony. Ez a mai nagyon fontos ülésünk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Én pedagógusként szeretnék először szólni, és azután váltok majd EP eh, e képviselői minőségembe át nagyon fontos dolgokat hallhattunk biztos asszonytól, jól struktúráltan és egyértelműen kifejtve. Ezt mondom pedagógusként, európai parlamenti képviselőként, viszont hogyha megnézzük az információkat, amelyeket hallottunk, akkor azt látjuk, hogy a munkanélküliség a táblázatban 58% nálunk 40% fölötti, Olaszországban 50% körül is, Spanyolországban, és így tovább folytathatnak. Nincs kétségem, hogy a bizottság komoly erőfeszítéseket tesz a nehéz helyzetben, és keményen rajta van az ügyön. De hogyha valami egyszerűen nem akar működni, az elméletből nem lesz semmilyen módon valóság, akkor valószínű, hogy az elmélettel van baj. Tehát ez nem jó, hogy ön elmondja az elméletet, mi meg a valósággal szembesülünk. Azzal szeretném zárni, hogy nagyon tartok tőle, hogyha a helyzet így folytatódik, akkor Európában óriási sötét kétségbeesés fog uralkodni. Tehát módosítani kell az elméletet. Hogy hogyan, azt nem tudom. Lehet, hogy véget kell vetni a megszorításoknak, vagy másképpen, de nagyon sürgősen lépnünk kell. És ezt mondom pedagógusként, európai képviselőként és európai polgárként is változtassunk az elméleten. Köszönöm. Kollega Ferályen. Ferályen képviselő. Danken äh, bei der Kommissarin Tyson für den äh, Vortrag und Szeretnék köszönetet mondani Tyson biztos asszonynak hogy bemutatta a munkáját, a terveit, és különösen, hogy említette a vállalkozók és az oktatói intézmények közti együttműködést. Utalt a duális rendszerekre, amelyek sikeresek, főleg amikor a fiataloknak át kell térniük az iskolai életből a vállalkozásokhoz, a munkahely elvállalás vagy a munka világába lépnek át. Ennek ellenére nagyon sok fiatal nem talál munkát. A bizottság mit kíván tenni azért, hogy támogassa azokat az országokat, amelyek a meglévő struktúrákkal párhuzamosan jobban kívánják kihasználni a duális rendszert. Nem is a szakképzésre gondolok, hanem inkább az együttműködésre, hiszen itt a duális rendszerben pontosan fontos az átérés az iskolai életből a munkára. Azokkal a fiatalokkal foglalkozunk ebben a rendszerben, akik valójában munkát keresnek és dolgozni kívánnak. Mi, amikor a tagállamok ezt a fajta struktúrát fölkívánják állítani, hogy fogja ezeket támogatni a bizottság? Aztán a bizottság tanulmányozta ez, ezeket a struktúrákat, és megvizsgálta-e, hogy amely országokban ez jól működik, miért működik jól, hogyan ö, állnak hozzá a vállalkozások ezekhez a rendszerekhez. Ez lehet akár egyetemi szintű, akár szakképzés is. A vállalkozás elküldi a saját munkatársait az iskolákba. Itt nem arról van szó, hogy, in, hogy ingyen vagy olcsó megoldásokat kell találni, hanem nagyon fontos, hogy kiegészítsék a, az oktatási munkát. Ezért a bizottság hogyan kívánja segíteni, ösztönözni a vállalkozásokat, főleg olyan országokban, ahol magas a fiatalok munkanélkülisége. Ez része a gazdasági élénkítési programnak is, hiszen ez mindenképpen több munkahelyet biztosítana a fiatalok számára. A munkaerőpiachoz való hozzáférés és a mobilitás, valamint a képzettségek el is, kölcsönös elismerése Európában, főleg egyetemi szinten, hát ez nem mindig működik így, nem mindig ismerik el az egyetemi végzettségeket. Főleg a fiatalok számára nehéz a külföldi munkavállalás, nehezen tudnak el, el jutni olyan országba, ahol több a munkalehetőség. Fontos a nyelvismeret, és a nyelvismeret hiánya is ebben a témában. Vannak olyan programok, amelyeket a bizottság indít és támogatja a fiatalok mobilitását, akkor is, hogyha másik országban kívánnak munkát vállalni. Nagyon sok témát említettek, szeretném, ha most választ adna az eddig felmerült kérdésekre. Dankjewel, voorzitter. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdés a mobilitásra vonatkozott, az Európán belüli szabad munkavállalásra. És hogy milyen szakpolitikát folytatunk e téren. Itt egyértelműen azt választhatom, válaszolhatom általánosságban. Tehát az Európai Bizottság a mobilitást teljes mértékben támogatja, hiszen a mozgásszabadság az egyik pillére Európának, és ezt támogatnunk kell. Azt gondolom, hogy nagyon sok társadalmi, illetve gazdasági előnyt jelent a munkavállalás és a mozgás szabadsága. Tehát ezt mi elősegítjük. Ezt szolgálják a szerződések is, illetve megvannak a megfelelő áruk mozgásszabadságát, illetve a munkavállalók kirendelését szabályozó rendeletek. Tavaly egy másik irányelvet is elfogadtunk a munkavállalók kirendeléséről, tehát szorosan nyomon követi az Európai Bizottság a helyzetet, a fejleményeket. Továbbá alakítjuk is a trendeket, nem csak követjük őket. A mobilitás számos kérdéskört vet fel. Európában nem túl magas egyébként a mobilitási arány, mindössze 3,3% ismereteim szerint. Tehát ennyien dolgoznak más tagállamban, mint amelynek a polgárai. Ez nem túl magas szám, ezzel együtt sokan látnak ebben veszélyt, fenyegetést. Mondván, hogy a migráns munkavállalók elveszik előlük a munkahelyeket, a lehetőségeket, és fenyegetést látnak ebben. A biztosítással való visszaélésről, illetve a szociális ellátással való visszaélésről is beszélnek, és ezt is nyomon követjük, vizsgáljuk, hogy mennyiben indokoltak ezek a panaszok. És 2015 második fél évében egy javaslat kerül majd napirendre. Az a tervünk, hogy elfogadjuk a javaslatot, megfigyelve az adatokat, összegyűjtjük a statisztikákat, megvizsgáljuk, hogy a, például a társadalombiztosítás, illetve az ellátási panaszok mennyiben jogosak, illetve mi, a, mi az egyenlet másik oldala, hogy világosan lássunk. Egy tiszta helyzetképet szeretnénk kialakítani, és ezt követően egy célzott felővizsgálat indulhat. Azt hiszem, hogy az önök szakbizottsága számára is ismert ez. Megnézzük tehát, hogy a munkavállalók kirendelését szabályozó irányelv mennyiben felel meg a kitűzött céloknak, mennyiben működik megfelelően, és a tagállamok helyzetét szintén megvizsgálva, elemezve szeretnénk megállapítani, hogy a munkavállalók kirendeléséről szóló irányelvet átültették-e, végrehajtják-e, vannak-e kiskapuk, hiányosságok, problémák a végrehajtásban. A kiskapukat szeretnénk bezárni, a hiányosságokat szeretnénk felszámolni. Tehát a társadalombiztosítás, a szociális biztonság terén szeretnénk egy összehangolt rendszert kialakítani. A munkavállalók kirendelésének a területe, akár Pandora szelencéjének is nevezhető, tehát eh, szeretnénk elkerülni, hogy valóban Pandora eh, szelencéjévé váljon. Egyfajta Eurest követő vagy helyettesítő eh, központi munkavállalói munkaközvetítő rendszert szeretnénk kialakítani. Az egyik hozzászóló, azt gondolom, utalt is erre. Európában 24 millió munkanélkülünk van, és ez nagyon-nagyon sok. Tehát én ezzel igen elégedetlen vagyok, ne dőljünk hátra elégedetten. 24 millió munkanélküli az nagyon-nagyon magas szám. És ugyanakkor ott van 2 millió betöltetlen álláshely, amely a munkavállalók, munkakeresők által betölthető lenne elvben. Tehát ezt is valahogy meg kell oldani. Választadva a második kérdésre, az öko átmenet, egy alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom kívánatos cél. Sok feladatunk van még, amire elérjük ezt a célt. Mind európai központi szinten, mint tagállami szinten. Szeretnénk, hogyha Európa az erről folyó nemzetközi tárgyalások élére állva munkahelyeket tud teremteni, és az átmenetet levezényelve a fiatalok számára is munkahelyeket tudunk majd létrehozni. Ebben látjuk a kivezető utat a jövőre nézve. Tehát a cél az, hogy a társadalom folyamatosan csökkenő széndiokszid kibocsátás mellett tudja végezni a feladatait. És a fiatalokat is ebbe az irányba szeretnénk irányítani, mert számukra ez fontos fejlődési lehetőség, és valóban intézkedés lesz szükséges itt. Het ja, Ja, over het ja. A harmadik kérdésre rátérve, igen, az optimizmus témaköre. Lehet, hogy túl optimistán fogalmaztam. De hajlamos vagyok egy ilyen ismertetőt tartva, amellett, hogy 24 millió a munkanélkül, illetve sok-sok millió a szegény. Hogyha ezt ismételgetem, ezt súlykolom, azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért nem minden fekete, nincs okunk ennyire borulátónak lenni. Hogyha az összes eszközt igénybe vesszük, és elég sok eszközünk van egyébként, folyamatosan a szubszidiaritásba ütközünk, ott, ahol a tagállamoknak a hatásköre akadálya a központi intézkedéseknek. Látni kell, hogy az igényekre megfelelően reagálva szükséges intézkedni. És emellett azért reményre szükség van. Azért is vagyok optimista, mert én bízom abban, hogy ha a dolgok maguktól nem is oldódnak meg, azért mindig ott a lehetőség, hogy az elméletből valóság legyen, és valóban előre lépjünk. Az ifjúsági garancia rendszer például egy ilyen eset. Ez egy tagállami vállalás, arról szól, hogy a munkanélküli fiatalok négy hónapon belül kapnak egy következő lehetőséget, legyen az gyakornoki lehetőség, vagy továbbképzés. A lényeg az, hogy pályán maradjanak. Hát valamiféle szakmai tapasztalatra tehessenek szert, mert ez növeli a munkavállalási lehetőségeiket. Tudjuk, hogy ez egyfajta sínre teszi őket, de a sín az vezessen is valahová. Tehát a lényeg az, hogy a 350 milliós keret felhasználásával érjenek célt ezek a fiatalok a munkaerőpiacon. És fogalmazzunk világosan ettéren, hogyha megértették a rugalmassági rendelkezéseket az alappal kapcsolatban, akkor megismételhetem, hogy amennyiben struktúrális reformokon keresztül kialakul a növekedésnek a lehetőség, akkor további rugalmasságot lehet biztosítani. Tehát, hogyha pozitív fejleményeket látunk, akkor a tagállamok kapnak még időt a változtatásra. Úgyhogy az Európai Szociális Alap keretében a ifjúsági garancia a fiatalok munkahelyhez való jutását garantálhatja. A cél persze, hogy színvonalas munkahelyek legyenek ezek. Arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy erre szakpolitikai intézkedéseket dolgozzanak ki. A mai témakörünk szempontjából ez nagyon aktuális, és az európai szemeszterben is figyelembe vesszük ezt. biztosként a munkahelyek, illetve a mobilitás témakör hozzám tartozik. Sőt, úgy gondolom, hogy ezt most már a múlthoz képest hatékonyabban lehet kezelni. Tehát a lényeg, hogy legyenek munkahelyek, készségfejlesztési lehetőségek, tisztességes munkahelyek, gazdasági fejlődés, tehát slágvortokban ezek a nagy céljaink egy közgazda esetleg úgy gondolkodik, hogy előbb növekedjen a gazdaság, abból lesznek a munkahelyek. Én azt mondom, hogy ez nincs így, munkahelyek is kellenek párhuzamosan. Tehát mindenki, aki leszögezi, hogy együtt kellene működnünk itt és ott, meg amott, de ez nem áll egy nagy képben össze, az nem lesz elég. Tehát minden biztos egyformán kell, hogy dolgozzon a munkahelyteremtés céljáért. Tehát nem különíthetjük el a biztosoknak a hatáskörét, hogy van, aki foglalkozik az oktatással, más valaki a munkahelyekkel, nem, mindenkinek ezért kell dolgozni, és így haladhatunk. Gratis, uh, Grammatikakis úrnak a uh, tanár és EP képviselő igen jó kombináció, ezt én magam is átéltem, de szerintem számomra legalábbis a tanárság még mindig fontosabb nagy tisztelettel adózom a tanárok előtt, ugyanis ők rendkívül fontos szereplői a társadalomnak. A jó és a rossz tanár között azonban fényévnyi távolság van. Remélem, hogy válaszoltam a kérdéseikre. Mire van szükségünk? A megszorítások, ahogy egyesek mondják, vagy a pénzügyi felelősség elhagyása, azt hiszem, hogy nem egy helyes lépés, mert ezzel mocsaras, lápos területre tévedhetünk. Szükségünk van a piacra, szükségünk van a magánszektorra, szükségünk van arra, hogy a pénzügyi felelősséggel legalább annyira foglalkozzunk, mint a strukturális reformokkal, de emellett meg kell próbálnunk bevonni a magán befektetéseket is, és ezáltal új munkahelyeket teremteni. Tehát a beruházási terv egyrészt nagyon fontos, de nagyon fontos az is, hogy a tőkepiacokat is mozgósítsuk. A tőkepiacon ugyanis alternatív finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Hogyan lehet a tagállamokat ösztönözni, vagy ösztönözzük-e egyáltalán őket arra, hogy alternatív oktatási rendszereket alakítsanak ki, vagy valósítsanak meg. Már e, vannak erre példák, például Berlinben jártam nemrégiben, ahol a Siemens képzési, oktatási központját meglátogattam. Ott a képzést egyrészt a Siemens finanszírozta, a másik részét pedig a strukturális alap keretében finanszírozták. Úgyhogy Németországnak az ilyen kettős képzés tekintetében komoly tapasztalatai vannak. Nyilván mindig lehet javítani a dolgokon, de tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak olyan fiatalok, akik műszaki érdeklődésűek, ugyanakkor csak 50%-uk kaphat esélyt arra, hogy ilyen képzésben részesüljön. És hogyha néhány hónap múlva állásba kerül, ez rendben van, de a rendszeren mindig lehet javítani. Úgyhogy a továbbfejlesztés alapvetően fontos. Van egy listánk a sikertörténetekről, ahol működik az oktatási rendszer, szemben azzal, ahol nem. Majd ezt a listát meg tudom önöknek a kabinetem révén küldeni. Szükségünk van hogy azt is megvizsgáljuk, milyen körülmények között folynak az ilyen oktatási képzési programok, ugyanis a végzősök nem csak a vállalatok az adott vállalat javát szolgálják, hanem hosszabb távon a társadalom szempontjából is előnyösek az ilyen programok. A szociális partnerek is nagyon fontosak, a szakszervezetek többek között, tehát hangsúlyt kell helyezni a duális képzési rendszerekre. Szörnyűnek tartom, és mindig is szörnyűnek tartottam, hogyha valaki szakmunkás képzést választ, akkor ezt sokan egyfajta másodrendű <clears throat> képzésnek tekintik és gyakorlatilag el, ezzel eltérítik azokat, akiket ez a fajta pálya érdekelne. Úgyhogy lehetővé kell tenni, hogy olyan jövőt fejlesztenek, vagy alakítsanak maguknak, amit ők szeretnének, és nem amit a szüleik vagy mások diktálnak. Sokféle tehetség van, van felső oktatás, középszintű oktatás, és mindenféle képzési, oktatási formát tiszteletbe kell tartanunk. Köszönöm szépen ezt a nagyon gazdag választ. A második körben szeretném kérni a kollégákat, hogy szintetikusan, fog, szintetikusan fogalmazzanak, mert különben nem tudjuk betartani az időt. Drava morgano glezosehely halni. Lezárom itt a hozzászólók listáját. Tényleg kérem, hogy egy perces kérdéseket tegyenek föl, különben nem tudjuk időben lezárni ezt az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony, itt vagyok, itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm a bevezetőjét. Van egy dolog, ami miatt különösen szeretnék gratulálni önnek. Azt mondta, hogy a gyakorlati készségeket kell támogatni. Ez valóban nagyon fontos, hiszen gyakorlati készségeket elsajátítani a duális kettős képzési rendszerben történő szakképzés révén rendkívül fontos. Viszont nagyon nehéz jó minőségű szakmunkás képzést kialakítani olyat, aminek valóban konkrét előnyei vannak. És éppen azért arra kérném, hogy ezt a területet tartsa szem előtt, és ha úgy tetszik, akkor egy európai információs pontot is létre lehetne hozni, a tekintetben, hogy hol vannak ilyen jó képzési lehetőségek vagy programok. Itt említette a Siemens-t, a Volkswagen-t, ezek rendben vannak, de ezek óriások, és nem mindenki számára hozzáférhetők. De, Köszönöm azt is, hogy röviden szólt hozzá Nekov képviselő. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani azokért az erőfeszítésekért, amelyekkel támogatják a fiatalok foglalkoztatását. Ez különösen fontos a válság idején. Nagyon sok fiatalnak nincs munkája, nincs megfelelő képzettsége Európában. Több mint 6 millió fiatalt érint ez a helyzet. 7,7 millió azon fiatalok száma, akik munkanélküliek. Nagyon sok a szabad idejük ezeknek a fiataloknak. Vannak olyan fiatalok, akiknek sok a szabad ideje, de nem kívánnak részt venni semmiféle képzésben. Milyen szociális programokat kínál a bizottság, főleg a Juncker terv keretei között? Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugyanazokat a hibákat, a múltbeli hibákat újra ne kövessük el, a terve be kell foglalni az fiatalokat szolgáló kezdeményezéseket is, és a szociális területen is valamilyen reményt lehetne felmutatni a fiatalok számára. A fiatalokba kell befektetni, nem feltétlenül a vállalkozásokba, hiszen így erős Európa tud átlépni a jövőbe. Köszönöm, Szedrova képviselő. Děkuji. Köszönöm szépen. Biztos asszony, nagyon tetszett a beszéde, és ez szerintem teljes mértékben azt tükrözi, amit a bizottságnak tennie kellene. Nevezetesen a képzést, oktatást össze kell kapcsolni a munkaerőpiacsal, és ebben az oktatás képzésnek van elsődleges szerepe. És én csatlakoznék az előttem szóhoz, ami a vonatkozott, hogy az oktatás elsősorban elméleti. Ugyanakkor az egyenlő hozzáférés biztosítása is nagyon fontos. A gazdasági szempontok jó lehet előtérben szerepelnek, de ezeken is el kell gondolkodni, hogy hogyan változtassuk meg. 2020-ra a tervben szereplő célokat meg kell valósítani, és itt gondolnék a oktatásból, az iskola rendszerből korán kiesőkre. A cseh köztársaságban vannak példák a szegregált oktatásra, elsősorban a roma gyermekek esetében. A Csehköztársaság komoly erőfeszítéseket tesz a társadalmi befogadás érdekében. Tehát még egyszer visszatérnék az iskolát korán elhagyókra. A romákat szegregálják, és aránytalan null hátrányban részesítik őket az iskola rendszerben, Tehát én azt szeretném kérni, hogy ezeket az erőfeszítéseket, amelyeket a cseh köztársaság tesz, elismerjék. Morgano kolléga. Sicuramente, grazie. Persze, betartom a felszólási időt. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Egyértelműen fogalmazott és egyértelmű döntéseket hozott. Hangsúlyozta, hogy ma a legfontosabb a foglalkoztatás, a fiatalok foglalkoztatása és a növekedés. Természetesen a két kérdés egymásra párhuzamosan halad, de hogyha először foglalkozunk a foglalkoztatás témájával, az azt is jelenti, hogy itt szociális megközelítéseket is alkalmaznak. Szeretnék hangsúlyozni egy adatot, ahol a bizottságnak van lehetősége. Európában hiányoznak a befektetések, magánbefektetésekre gondolok, európai termelési szektorokban, hiszen máshol történik a befektetés, mert máshol kevésbé sérülékeny a befektetés, kevesebb biztonsági probléma van, kevesebb ellenőrzés. Egy csomó olyan feltétel, amit nagyon helyesen mi előírünk, de ami a világ más részein nem érvényes. Mi a probléma? Meg kell vizsgálni, hogy mivel lehetne mégiscsak jobban ösztönözni a tőkebefektetést, európai tőkét Európába befektetni, hogy nem máshol történjenek ezek a befektetések. Szerintem ezzel a témával kicsit többet kellene foglalkozni a kommunikáció szintjén is, ez egy alapvető kérdés. Második gondolatom, egyetértek teljesen az ön értékelésével, hogy mennyire fontos a szakképzés, a szociális kérdések, a bizonyos szakmák kérdése, illetve az anyagi jellegű elismerés is fontos. Egy sor munkaterületen Európában úgy tűnik, hogy visszalépés történik a korábbi feltételekhez képest. Ez egy olyan elem, amit nem becsülhetünk le. Az iskolai lemaradás, az egész élet során tartó oktatás. Szilvia, szeretnék föltenni egy kérdést, türelmet kérek. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, mindig az a benyomásom, hogy most én a piasztól várjuk azt, hogy a munkaerő, munkaerő piaci beilleszkedés megtörténhessen. Viszont nincsen például definíciós se tartalmi kérdések tekintetében sem ezzel egyet, ebben egyetértek önnel. De a kérdésem az, hogy nem szükséges -e egy jó minőségű általános képzés, amivel el lehet kerülni, hogy kiszoruljanak a munkaerőpiacról a képzett embereink, és előfordulhasson az, ami az utóbbi években előfordulhatott. Köszönöm a kérdést, Glessus és Holveni képviselő, utána lezárom a felszólalók listáját. Goedemorgen, mevrouw commissarin. Ose a ακροατής θαυμάζω την Nos, egyszerű hallgatóként én csodálatosnak tartottam ezt az ismertetést, amelyet tartott. Pedagógusként, aki tanított már életében, és tudományos dolgokkal is foglalkozott, azért elgondolkodom, hogy a munkanélküliség vajon milyen, miért ilyen magas ennyire régóta, és miért vándorolnak ki az emberek. Mondok egy példát, ahelyett, hogy tanácsot osztanék. Több mint 400 iskolát látogattam végig a hazámban, és egyes iskolák azt mondták, hogy amikor Kleszasz úr ide látogat, akkor vegyétek le a fülbevalótokat, mert azt nem szereti. Önt hallgatva nem állt össze az teljes kép ebből. Tehát én azt mondtam a diákoknak az iskolában, Vagy fülbe. Én azt mondanám, hogy nem is a fülbevaló, vagy orkarika a lényeg, hanem hogy jól menjen az oktatás. Köszönöm. Kollega Helbeni? Helbeni képviselő. Tisztelt biztos asszony a kultúrát kicsit szélesebben értelmezve szeretnék egy kérdést föltenni az ön portfóliójához kapcsolatban a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban. úgy tűnik hogy bizonyos területeken a bizottság belenyugszik bizony a, ennek az alapszabadságnak a munkavállalók szabad mozgásának a korlátozásába főleg azokon a területeken látszik ahol az új tagállamokból nagyszámú munkavállaló érkezik és nagyon sok fiatal érkezik, tehát itt ezt szeretném hangsúlyozni, és manapság egy ilyen szociális dömpingre való hivatkozással uniós polgárok szabad mozgását, mintha korlátoznák, így nehezítve meg a más tagállamokban. Egy egészen specifikus ügy a fiatal fiatal egészségügyben dolgozóknak az elvándorlása, szakorvosok, ápolók, szociális munkások, esetben egy fordtott dömping zajlik. a régi nagyállamok five ten szeres fizetést gérve igyekeznek elcsábtani újonnan csatlakozott tagállamok hangsúlyozom közpénzen képzett munkavállalóit. nem törődnek azzal hogy ezek súlyos ellátási biztonsági problémákat okoznak az európai unión belül egy másik országban. nagyon jó lenne látni és én ebben nagyon bzom hogy ön erre képes hogy a juncker bizottság milyen politikai vziója van ebben a kérdésben és nagyon fontos lenne látni azt is a bizottság mit kván tenni hogy ezt a problémát mondjuk úgy hogy orvosolja. Grazie, e noi sappiamo che abbiamo veramente pochi minuti da Nagyon kevés időnk van. Tyson biztos asszony ugye előre szólt, hogy megmondta, hogy mikor kell, hogy eltávozzon. Azért kérem, hogy ha tud, akkor röviden adjon választ ezekre a kérdésekre is, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szívesen itt maradnék önökkel, hogy folytassuk ezt az eszmecserét, de egy másik bizottságban kell, hogy megjelenjek. Európában a határon átnyúló ösztöndi lehetőség. Az Eureszken keresztül a tájékoztatás működik, ezt a rendszert folyamatosan fejlesztjük, tehát a határon átnyúló esetekben az információ rendelkezésre áll, és ha föl is hívjuk a figyelmet arra, hogy milyen plusz lehetőségek vannak, így akár munkahelyet is lehet találni. Viszont azon is kell, hogy dolgozunk, hogy ezek a gyakornoki lehetőségek jobban láthatókká váljanak, individuális támogatásra is szükség van olyan személyek számára, akik külföldön keresnek ilyen gyakornoki lehetőséget. a képviselő. Azok a fiatalok, akik nem akarnak oktatásban, képzésben részt venni és munkát sem kívánnak vállalni, például önkéntes munkát tudnak végezni, ez is egy tapasztalat, de hát lehet, hogy még azt sem kívánják vállalni. Úgyhogy a tagállamokat kell ösztönözni arra, hogy modernizálják a szociális védelmi rendszerüket. Sokszor itt negatív reakciókkal találkozunk, hiszen természetes, hogy a szociális védelmi rendszer az kiváló kell, hogy legyen. De amikor modernizálásról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy csökkenteni kívánjuk a jogokat, hanem pontosan úgy kívánjuk meghatározni, definiálni a rendszert, hogy ösztönözze a polgárokat arra, hogy valamit tegyenek. Valamilyen ösztönzésre van esetleg szükség ezeknek az embereknek, és ez a fiatalokra is valószínűleg igaz. Természetesen mindig is lesznek olyan fiatalok, akiknek nincs felkészültsége, nincs szándéka, hajlandósága arra, hogy belépjenek a munkaerő világába. Úgyhogy európai alapokat is föl lehet használni a szociális védelemre. Hogyha ezek a fiatalok nem rendelkeznek a megfelelő felkészültséggel, akkor is valamit azért tudnak tenni a társadalom értékében, megfelelő munkahelyeken vagy szociális intézményekben. Svajdrova képviselő, a cseh országból érkezett képviselő. Igen, nagyon jó ezt hallani, hogy a cseh köztársaság próbálja a szegregációs problémát megoldani. A bizottság mindig is támogatja az integrációt minden tagállamban, úgyhogy mindenképpen kedvezően fogjuk fogadni ezeket a fejleményeket. Igen, speciális csoportnak tekintendők a romák. Akik jól ismerik őket, azok tudják, hogy itt különös figyelemre van szükség és nagy örömömre szolgál, hogy a cseh köztársaság itt előrelép. Morgan a képviselő úr, igen, a befektetésre szükség van, és megfelelő klímát is kell kialakítani a befektetéshez. A Juncker terve pontosan erről van szó, próbáljuk a bizalmat helyreállítani, garanciákat kínálunk a befektetők számára és a befektetések számára. De hát ez egy befektetési csomag, egy olyan terv, amely 350 milliárd eurót kíván felszabadítani, de egy másik fontos aspektusa is van ennek a tervnek, amit sokszor nem kellően hangsúlyozunk. Ezzel a tervvel azt kívánjuk kimondani, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a befektetések előtt álló korlátokat, akadályokat lebontsuk. Az egységes piac megvalósítása, megvalósítása a szolgáltatások területén, belső piac fejlesztése a digitális szektor számára, stb. Úgyhogy itt ezzel is foglalkozunk. Ezekre az aspektusokra is odafigyelünk. A társadalomnak döntést kell hoznia, környezet, energia, klíma, a polgárok jóléte, szociális védelem, természetesen megfelelő egyensúlyt kell találnunk azért, hogy a lehető legtöbb akadályt lebontsuk, viszont ne csökkentsük a védelmi szintet. A vándorlása kapcsolatban, bevándorlása kapcsolatban még egy kérdés felmerült. az egészségügyi szektorra vonatkozott ez a kérdés. polgároknak joga van arra, hogy máshol vállaljanak munkát, ez a szerződésekben szerepel, és ugyanez szerepel a másodlagos jogszabályokban is. Európa nem mondhatja azt a polgároknak, hogy ott kell, hogy leéljék az életüket, ahol megszülettek. Európai Unióként a határon átnyúló mozgásra lehetőséget kell, hogy biztosítsunk. Természetesen tudjuk, hogy itt fölmerülhetnek problémák. Ez a fajta érzékenység, sérülékenység, ez néhány tagállamban fokozódik ezért is jól meg kell, hogy ismerjük a pontos adatokat, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy bizonyos tagállamokban bizonyos kérdések sérülékenyek. Ezekkel a témákkal mindig is foglalkozunk, amikor kétoldalú megbeszélést folytatok az illetékes miniszterekkel. Próbáljuk megérteni, hogy milyen irányt kell követni, figyelembe véve ezeket a speciális aspektusokat, de a szabadság korlátozását soha nem kérhetik tőlem. A belső piac egyik legfontosabb víványa a szabad mozgás. Soha nem korlátoztuk és nem korlátozhatjuk az áruk szabad mozgását, hogyha a emberek szabad mozgását akadályozzuk, akkor a szolgáltatások szabad mozgását is ezzel akadályozzuk, ez egyértelmű, ez viszont ellentétes az európai vívmányokkal meg kell vizsgálni az egyes konkrét helyzetekben, hogy milyen problémák merülnek föl, és így megpróbáljuk javítani a helyzetet. Köszönöm a biztos asszonynak a válaszokat, nagyra értékeljük, hogy egyetemen fogalmazott, és egyetértünk az ön stratégiai iránymutatásaival is. Üzenetként talán annyit szeretnék mondani összefoglalásként, hogy a foglalkoztatás prioritása számunkra mindig is kapcsolódik az új kompetenciákkal, az általános és specifikus kompetenciákkal, ebbe beletartozik a kultúra is, hiszen csak így lesz innováció, intelligens növekedés. Ez kell, hogy az alap legyen, és a Juncker befektetési tervben is azt látjuk, hogy általában beszél az oktatásról, és külön a kultúrával nem foglalkozik, pedig ezek nélkül, a dimenziók nélkül Európa nem lenne az, ami Úgyhogy nagyra értékeljük az ön és Navracsics biztos úr erőfeszítéseit, és megnyugvás számunkra, hogy tudjuk, hogy a bizottság is tudatában annak, hogy itt egy, amit egy képviselő említett, itt egy új paradigmákról van szó, nem csak a növekedésre kell koncentrálni, és tudnunk kell azt, hogy a személyek nélkül nincs növekedés. Köszönöm. colleghi, mi pare che questo sia stato molto interessante. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, már csak a ma délután három órakor kezdődő meghallgatás miatt is. És most átérünk arra a fontos jelentésre, amit Krisztina Libacska képviselő készített, bolonyai folyamat végrehajtásának nyomon követése. A miniszteri konferencia az Európai Felsőoktatási Intézményekről utolsó alkalommal 2012-ben volt Bukarestben, és a következő hasonló találkozóra 2015 májusában kerül sor Örményországban, Jerevánban. Fontos ez a munka, ilyen aspekt, mint Libeszka képviselőasszony végzett. Rövid idő alatt nagyon érdekes jelentést készített, nagyban bevonta az árnyék előadókat is, nagyon jól tudtak együttműködni. A parlamentben jelen tudunk lenni, és még a konferencia előtt el tudjuk majd fogadni ezt a jelentést, hogy már tudjuk, és közöltük szorosak a határidők, módosítók benyújtásának a határideje február 27-12 óra, vagyis holnap, és így március 24-én tudunk majd szavazni így a szakbizottságban. Nagyon megértők voltak a kollégák, ezt köszönöm, de csak így tudjuk valóban továbbadni majd a jelentésünket, és át is adom a szót Libáska képviselőnek. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen. Ugyanabban a szellemben folytatnám, ahogy bevezette. Először is köszönet mindenkinek, aki részt vett a munka során a jelentés összeállításában, különösen az árnyék jelentéstevőknek köszönet, akik rendkívüli komoly hozzájárulást tettek le az asztalra illetve mindenkinek, aki a bolonyai folyamatban részt vesz. Gondolunk itt elsősorban a hallgatókra, illetve az EU hallgatókra. A bizottsággal való együttműködés is nagyon jó volt. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik a tagállamok részéről is segítették a munkánkat. Nem tudtam azonban a törzszövegben minden javaslatot felvenni. Én magam is 20 módosítót készítettem a felvetett kérdések alapján, és ezek a módosítók nagyrészt úgymond közös módosítók, Úgyhogy eh, ha bárkinek még további javaslatai vannak, kérem lépjenek kapcsolatba a titkárságommal. Az értékelést kétféle módon kívántuk elvégezni, illetve úgy látjuk, hogy a jövőbeni fejlesztésekkel is foglalkozni kell. Az elmúlt 15 év során, ami alatt a bolonyai folyamat működött, komoly mobilitás sikerült elérni, és ez üdvözlendő mindenféleképpen. Ugyanakkor vannak egyes szempontok, amit tovább kell még erősíteni. A polonyai folyamat új kihívások előtt áll, hiszen a valós helyzet folyamatosan változik. Nézzük, hogy a folyamatban mi a legfontosabb? Az, hogy a tagállamok által elfogadott formák megvalósuljanak, nevezetesen, hogy egy közös felsőoktatási térség alakuljon ki. És a megvalósulást, a megvalósítást alulról építkezve kell megtenni az egyes bürokratikus folyamatok visszaszorításával. Az erőfeszítéseinket koncentráltabbá kell tennünk, elsősorban az oktatásra fókuszálva, és egy új paradigmát is figyelembe kell vennünk. A kérdést másképp kell feltenni, nem úgy, hogy mit tanítsunk a hallgatóknak, hanem hogy ők mit akarnak tanulni. És sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, és erőfeszítéseket a külföldi képesítések, diplomák elismerésére, a kreditek átvitelére, illetve a korábbi oktatási szakaszokban történő kreditgyűjtés lehetőségét is meg kell vizsgálni. Még egy terület komoly figyelmet igényel. A tagállamok kétharmada, amelyek részesei a közös oktatási térségnek, a képzések elismerésére vonatkozó hatáskört nem maguk gyakorolják, hanem egyetemekre delegálják. Ugyanakkor ezek az egyetemek ugyan autonómok, de felelősebben kellene, hogy eljárjanak. Ami pedig a szakképzést illeti, vagy a gyakornokok képzését. Erről az előbb vitatkoztunk, vagy váltottunk eszmét az előbbiekben részletesen, de ez is egy nagyon fontos kulcs fontosságú terület, ahol a minőséget, a színvonalat is meg kell őrizni. Nem csak az fontos, hogy elismerjük a tanulmányi időket, hanem az ETS rendszert is teljes körűen meg kell valósítani. A bolonyai folyamat további problémái között meg kell említeni az oktatási rendszerhez való hozzáférés korlátait, a mobilitást, és vannak alul reprezentált csoportok. A bolonyai folyamat nagyon fontos része a nemzetközi esedés, ezt támogatni kell, és nem csak interdisziplináris megközelítést kell bevezetnünk, hanem elő kell segíteni az új technológiákkal kapcsolatos nemzetközi tanulmányokat is. Az új technológiai vívmányokat is be kell építeni a bolonyai folyamatba, egy további terület a foglalkoztatottság, amit vizsgálnunk kell. Az oktatás ismereteket és készségeket ad át a diákoknak, de ez nem azt jelenti, hogy nem kellene foglalkoznunk egy globálisabb készségfejlesztéssel. És a felső oktatás, valamint a kutatás között szoros a kapcsolat, másrészt a kutatás, a tanítás vagy az oktatás és a az ipar között. Ezeknek a területeknek együtt kell működniük, szót kell tudni érteniük egymással, a bolonyai folyamatnak erősítenie kell az Erasmus Plus szerepét, illetve a Horizont 2020 szerepét. Végezetül pedig a finanszírozási kérdéssel is foglalkoztunk. Nyilvánvaló, hogy meg kell vizsgálnunk a finanszírozás kérdését a Juncker terv keretén belül is, ugyanakkor viszont a hatékonysággal is foglalkoznunk kell. Biztosítani kell, hogy a rendelkezés álló forrásokat megfelelően hasznosítsuk, és esetleg új forrásokat is be kell vonnunk. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a kiváló együttműködést a kollégákkal. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes jelentést kaptunk, és akkor most megadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani Libacka jelentéstevő asszonynak kiváló jelentést készített. Meg vagyok győződve, hogy minden árnyék jelentéstevővel kiváló volt az együttműködés, és mindenki hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen jó jelentés szülessen a bolonyai folyamatról. Magát a folyamatot illetően azt hiszem, hogy már korábban is jó jelentéseket kaptunk, a Berlinger féle három évvel ezelőtti jelentés Ugyanakkor időközben rendkívül sok minden történt a bolonyai folyamat kapcsán, tehát ez a jelentés még fontosabb és aktuálisabb. A bolonyai folyamat 47 országra terjed ki az Európa Tanács, az Európai Bizottság, a különböző hallgatói szervezetek, számos érdekelt csoport, részese a folyamatnak, ami gyakorlatilag 17 évvel ezelőtt indult, amikor is a megalkotók útjára bocsátották ezt a folyamatot. Nagyon sok minden történt ez alatt a több mint egy évtized alatt, három ciklusról beszélhetünk, ez alatt az időszak alatt számos mechanizmust vezettünk be, ami lehetővé tette, hogy az európai egyetemek egyfajta egységes felsőoktatási térséget alkossanak, és ezáltal kialakult az európai hallgatói útlevél, a folyamat révén a teljesítményt is monitoroztuk. Természetesen sok minden történt, de ez még nem jelenti a történet végét. A tantervek is egyre inkább közeledtek egymáshoz, egységesebbé váltak. Úgyhogy szerintem e tekintetben többet értünk el, mint technikai értelemben. Ami pedig a diplomák és az informális készségek elismeri kölcsönös elismerését illeti, szerintem a felsőoktatási intézményeknek többet kellene tenni ezen a területen. A korábbiakban már szóltunk arról, hogy a multinacionális cégek belső rendszerét is vegyük figyelembe. Ezeket nem ismerjük el kellőképpen. A bolonyai folyamatban és a felsőoktatási rendszerben biztosítani kell, hogy közel álljon az oktatási rendszer a munkaerő piachoz. Ha figyelembe vesszük, hogy 5 millió fiatal munkanélküli van, ez különösen egy súlyos kérdés, miközben 3 millió betöltetlen állásról beszélünk. Lehet, hogy a munkanélküli fiatalok, sőt, biztos rendelkeznek valamilyen készséggel, vagy végzettséggel, de az nem versenyképes a piacon az innovációt, a tudományt, a műszaki tudományokat, a matematikát vonzóbbá kellene tennünk a fiatalok számára, ugyanis a vállalati szektornak ilyen típusú szakemberekre van szükségük. Ugyanakkor viszont ezt a jelenlegi egyetemi és felsőoktatási rendszer nem tudja biztosítani. Úgy gondolom, hogy az egyetemeket állami szinten túlszabályozzák, ezeket az egyetemeket az állam alapítja. Újfajta egyetemek is megjelennek, nyitottabb egyetemek, amelyek alternatív finanszírozási forrásokból táplálkoznak, és ők közelebb kerülhetnek a munkaerőpiachoz, illetve a társadalomhoz, és mindjárt befejezem, elnök asszony, csak a következő eh, generációja az egyetemeknek lehet eh, autonóm és független, ugyanis ők eh, így képesek lesznek majd állami befolyás nélkül, a bürokrácia befolyása nélkül döntéseket hozni. És remélem, hogy Libacka asszony jelentése hozzáadott értéket jelent és tovább lépést a bolonyai folyamatban. Köszönöm szépen, Zver úr. Gamárinak kollégának adom meg a szót. Kérem, hogy a két percet tartsa be, mert nagyon sok kérdés van még a napi rendünkön. Köszönöm elnök azt, hogy igyekszem röviden fogalmazni. Először is köszönöm az előadónak a munkát, és az árnyék jelentéstevőknek is a bolonyai folyamatról úgy gondolom, hogy kiváló együttműködésben összeállt egy nagyon jó jelentés. A kulturális szakbizottság jelentése a felsőoktatás egyik legfontosabb tanulmánya az Európai Unióban, és egy igen fontos kiinduló anyag számunkra. Az európai polgárok képviseletében úgy gondolom, hogy valamennyiünk számára nagy fontosságú, mert a jövő generációk életét meghatározó felsőoktatásról szól. A felsőoktatás európai szinten nagyon nagy eh, szerepet tölt be, és ebben a felsőoktatási intézményeknek, illetve az ott tanítóknak és tanulóknak is nagyon komoly eh, részük van. A munkavállalók egyre mobilisebbek Európa szerte, hiszen használható készségekkel rendelkeznek, amelyek más tagállamokban is lehetővé teszik a munkavállalásokat fontos, hogy színvonalas felsőoktatásban részesüljenek, a mobilitással is élhessenek, hiszen ez optimálisan hasznosíthatóvá teszi a tanulmányaikat. Három fő célt követ ez a terület. Először is minden tagállamban ismerjék el a szakképesítéseket. Másodszorban a ellenőrzést fejleszteni kell, és átláthatósági garanciákat kell biztosítani az európai szakképzési rendszerben. A mobilitás, a nemzetközi hasznosíthatóság létfontosságú, a munkanélküliség csökkentése és az európai növekedés elősegítés elősegítése érdekében. A 99-es közös nyilatkozat és az ebből kialakult bolonyai folyamat elősegítette a felsőoktatás fejlődését, és kulcs szerepet játszott abban, hogy közös európai polgárságról beszéljünk. Köszönöm szépen, Maragál kolléga. Hablas a un grup de companys del sistema educatiu català que ens acompanyen avui en aquesta comissió de cultura. A hozzászólás katalánul hangzik el, és nincs katalánból tolmácsolás csak spanyolból. Elnök asszony, egy nagyon tanulságos dologra hívnám fel a figyelmet. Spanyolországban komoly tiltakozást váltott ki a felsoktatás átalakítása, illetve a bolonyai folyamatnak a megvalósítása. Különösen gondolok ennek a finanszírozása, illetve a költség vonzatára a, a diákoknak tandíjat kellene fizetni. Tehát egyrészt van egy érdekes jogi kerete mögött, másrészt pedig a mobilitási lehetőségek témájáról kellene említést tenni. A bolonyai folyamat legalábbis nálunk nem érte el a kitűzött célt. Voltak ugyan pozitív kihatásai európai léptékben, a felsőoktatásban, sőt, még nálunk is, ennek ellenére. Egyensúlyba kellene hozni a folytonosságot, a felülvizsgálatunk során, illetve a valós végrehajtást optimalizálni kellene. Ez a májusi Jereváni konferenciának a témáját veti előre. Tehát a cél az, hogy jobb legyen a tanítás, a képzés az egyetemeken, és ehhez kellene európai keretet teremteni. A különböző egyetemi rendszereket összhangba kell hoznunk egymással ne feledjük, hogy mi a végcélja ennek a folyamatnak. Az a végcél, hogy közös európai felsőoktatási térséget hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy a társadalmi szerepe európai egységes keretben alakulna a felsőoktatásnak. Vagyis megteremtenénk a kapcsolatot a felsőoktatási célok és az elvárt eredmények között a jelentés elkészítése során egyetértettünk ezekben a témákban, és hangsúlyozni szeretném, hogy a jelentés készítőjének milyen kiemelt szerepe volt, mert nem csak a kutatókat, illetve felmérést végzőket hallgatta meg, hanem az európai Felsoktatási intézményekkel is kapcsolatot tartott, meghallgatta a hallgatói véleményeket, visszajelzéseket is. Azzal zárnám rövid hozzászólásomat, hogy négy olyan fogalmat kiemelek, amelyeket alapvetőnek tartok a bolonyai folyamat felülvizsgálatához. Először is elsősorban a felsőoktatás intézmények lássák ennek hasznát, és ne az európai intézmények. Másodszorban egyetemi hálózatok, felsőoktatási hálózatok kellenek, amelyek közös munkát végeznek Harmadsorban egy monitorozó, illetve felülvizsgáló és korrigáló rendszert kell kialakítani. Negyedsorban most már az elmélet megfogalmazásáról kevesebb adminisztrációval több kimeneti eredményt és nagyobb számon kérhetőséget biztosító rendszert kell a gyakorlatban megvalósítanunk. Záró észrevételem, hogy a gazdasági válság miatt félresiklott ez a folyamat, és az a cél, hogy Európában ismét összhangba kerüljenek a felsőoktatási intézmények egymással, és együtt dolgozzanak a bolonyai rendszer életbeléptetéséért. Köszönöm. E Kérem, hogy mindenki szorítkozzon a rendelkezés álló felszólalási időre, mert rengetegen kívánnak hozzászólni, és rövid az időnk. Az oktatás alapvető jog, amit mindenkinek, minden polgárnak, akár szegény, akár gazdag biztosítani kell. Függetlenül a vallásától, vagy nemétől, vagy szexuális orientációjától. Ezt kell rögzítenünk, ez a kiinduló alap. Másodszorban szabad hozzáférést kell biztosítani minden tanuló számára, biztosítani kell a lehetőséget, hogy részt vehessen az oktatási ciklusban. Mindenféle korlátozás csak a piac javát szolgálja és sérti az oktatáshoz való szent jogot. Sokat beszélünk az egész életen át tartó tanulásról, de gyakorlatilag a gyakorlatban valami kevés történik. Új kormány állt fel az elmúlt hónapban Görögországban, az emberek a saját kezükbe vették a sorsukat, és arra törekszenek, hogy valós oktatást valósítsanak meg, és remélem, hogy ezt támogatni tudjuk. Lőr kollega. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik arról beszéltek, hogy milyen sok színű véleményt tükröz a jelentés, milyen sokan járultak ehhez hozzá, és én is gratulálnék a jelentéstevőnek. Nem mindenben értünk egyet, ez talán nem is lenne indokolt, de egy bizottsági munkatársa minap egészen rendkívüli módon egy érdekes dolgot és merész dolgot mondott, ha túl nagy konszenzus van, az önmagában is aggodalomra adhat okot. Nyilván abban egyetértünk, hogy az ég kék, zöld a föld, de itt a jelentésben bizonyos ellentmondások húzódnak meg az egyetemek autonomitása, az államok szuverenitása, illetve a diplomák kölcsönös elismerése tekintetében. A következő szakaszban a bolonyai szak, folyamat következő szakaszáról is el kell gondolkodnunk, és itt nem arra kell elsősorban törekedni, hogy többet adjunk, hanem jobbat. Az autonómia is a középpontban áll, ami igen helyes. Az Erasmus Plus szintén, hiszen ez az az európai program, amit még az mi euroszkeptikusok is el tudunk fogadni. Végezetül pedig többen szóltak a Horizon 2020-ról, ezek nagyon fontos hozzászólások voltak, de még mindig komoly agályok merülnek fel ezzel kapcsolatosan, elsősorban ami a forrásokat, a támogatásokat illetően. Sok mindent tudnék erről elmondani, minden esetre én a két percet tiszteletben tartom, és remélem, hogy ezzel jó példával szolgálok mások előtt. Ó, kollega, köszönöm azt is, hogy tiszteletben tartom a felszólási időt. Köszönöm, rövid leszek. Eh, Libácska kolléganőnek ezt a nagyon jó eh, széles körű jelentést. Nagyon fontosnak tartom a 12-es, 13-as és a 14-es pontját ennek a jelentésnek, és majd egy, egy néhány módosítóval szeretnék én is hozzájárulni, mert szerintem hangsúlyozni kell azt, hogy a bolonyai folyamathoz, rendszerhez csatlakozott nem Európai Uniós országoknál is nyomon kell követni, hogy betartsák azokat a szabályokat, amelyeket ez a bolonyai folyamat előír és ezt ugye elsősorban a saját személyes tapasztalatomból adódóan mondom, tehát nagyon sok helyen nem tartják be valóban azt, hogy a diplomákat elismerjék. Ukrajnában előfordul olyan eset, hogy a szorbonról jövő professzort sem engedik tanítani a diplomájával, ameddig nem honosítja az országban. Hasonlóképpen az én budapesti ötvös loránd Egyetemen megszerzett PhD fokozatomat is. Kijevben újra le kellett fordítani a disszertáció egy részét, újra védeni, minthogyha ez nem történt volna már meg, vagy minthogyha az ukrán felsőoktatási minisztérium felül akarná brálni egy másik egyetemnek a kompetenciáját és a hozzáértését. Tehát én, én mindenképpen ezeket a módosítókat szeretném javasolni, hogy akkor hangsúlyozzuk, hogy hogy az Európai Unión kívüli európai egységes oktatási térhez tartozó országoknál is legyen egyfajta egységes szemlélet és legyen valamilyen garanciája annak hogy, hogy hol lehet például az ilyen esetekben kérni jogorvoslatot. Köszönöm. Grazie. Ehm, la parola al collega Köszönöm, Szodrova kollégája a szó kicsit szigorúbb leszek a felszállás ide tekintetében, mert még két véleményt kell, hogy megbeszéljünk. Stručná, také děkuji za předložení zprávy. Já myslím, že... Rövid leszek. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. A bolonyai folyamat, ahogy a jelentésben is szerepel, teljesíti a céljait, javítja a diplomák elismerését, bár egyetértek az előttem szólóval is, hogy még több munkára van szükség ezen a területen. Továbbá javítja az eredmények minőségét is, az egyetemi oktatás minőségét, és ez egy nagyon nehéz, nehezen elérhető cél. Itt fontos az is, hogy a képzett személyek könnyebben jussanak munkához, ez is nagyon fontos kérdés. Egy másik téma, hogy az egyetemek nem a bolonyai folyamat középpontjában álló intézmények. Tagállami illetékességről van szó. Az Európai Unió és az Európai Parlament feladata az, hogy ösztönözze a rendszernek és a folyamatnak a javítását. Nem gondolom úgy, hogy természetesen a egyetemeknek részt kell venniük ebben a folyamatban, de a legfontosabb az együttműködés. Köszönöm képviselő. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, én is csatlakozom a köszönetnyilvánításokhoz. Ugyanakkor szeretnék egy alapvető dologra is felhívni a figyelmet a felsőoktatás tekintetében. Úgy gondolom, hogy oda kellene figyelnünk arra, vigyáznunk kéne arra, hogy az bolonyai folyamat a legfontosabb pilléreit az oktatásnak is figyelembe, tiszteletben tart, tanácsa, nevezetesen a tanuláshoz, az oktatáshoz való jog. A bolonyai folyamatban a kutatás, fejlesztést is útjára kell bocsátani, és e tekintetben harmadik forrásból is biztosítani kell a támogatást, a finanszírozást, tiszteletben tartva a kutatás szabadságát. Megfelelő pénzügyi eszközöket kell tehát a kutatás céljaira is fordítani. A tanulás szabadsága azt is feltételezi, hogy megfelelő kínálatot kell biztosítani a felső oktatási intézményeknek. Vigyázzunk kell azonban arra, hogy a bolonyai folyamat ne egy beiskolázási program vagy egy folyamat legyen, az egyes kutatókat a participatív módon kell bevonni az oktatásba, és arra is oda kell figyelnünk, hogy a tanuláshoz való szabadságot mindenféleképpen biztosítsuk, és a tudósok szerepét még egyszer szeretném hangsúlyozni, és itt nem csak a természettudományokra vagy műszaki tudományokra gondolunk. A jelenlegi helyzetben komoly bizonytalansági tényezők vannak, aggályok a jövőt illetően, és szerintem a kutatók, a tudósok komolyan hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy új elképzeléseket alakítsanak ki a jövőre nézve és a bolonyai folyamat keretében a kutatás egy olyan folyamatot is beindíthatna, ami elősegítené a kutatás elismertségét az EU, európai demokratizálás terén. Morgano, Morgano képviselője az utolsó felszólalóként. Köszönöm, én is szeretnék csatlakozni a gratulációkhoz. Katerina kolléga kiváló munkát végzett. Csak néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Stratégiai érték a bolonyai folyamat, ezt megerősítettük. Persze ez nem azt jelenti, és egy szerepel a véleményben is, hogy az európai és nemzetközi kontextusba kell, hogy ez illeszkedjen. Az utóbbi 15 év folyamatait is figyelme kell venni, az új kihívásokat, gazdasági válság, demográfiai változás, unión belüli problémák, a terrorista támadások, mind ezt figyelembe kell, hogy vegyük az oktatás és a képzés területén is ezt az átalakulást. Többen megerősítették, és egyértelmű a véleményben is látszik, hogy a az a politikai aspektus, hogy az európai intézményeket, nemzeti kormányokat és a rendszer más szereplőit be kell vonni a szükséges lépések megtételéért, mert egyébként hiába beszélünk a szabad mozgásról. A probléma a képzési rendszerek elismerése, több erőfeszítést kell tenni, akár európai szinten is, európai hálózatok szintjén is, hogy a szükséges lépéseket megtegyük. Köszönöm. A bizottság, Európai Bizottság nem tudom, hogy szeretne hozzászólni, esetleg röviden ismertesse a véleményét a bizottság is. Thank you, Madam Chairman. I'll try to help. Köszönöm, elnök asszony. Igyekszem segíteni az időkeretek betartását, röviden fogalmazok. Libecka asszonynak köszönöm szépen a jelentés tervezetet, ami pontosan felhívja a figyelmünket a lényegi területekre, amelyeket a miniszterekkel való egyeztetésben hangsúlyoznunk kell. Aztán, ahogy az egyik kolléga említette, a végrehajtásban fontosabb a jó minőség, mint a mennyiség. Ennek ellenére az új kihívásokkal is célszerű szembenézni, amelyek a bolonyai folyamat indulása óta felmerültek a gazdasági válság fényében, aztán, hogy a végzetek foglalkoztathatóbbak legyenek. Tyson biztos asszony utalt erre. Vagy mondjuk az új diák típusoknak a felsőoktatását hogyan tudnánk színvonalasabbá tenni, hogyan tudjuk összehangolni az egyetemek gyakorlatát a digitális oktatás eszköztárával például, és a szélesebb társadalmi kihívásokat is igyekeznünk kell kezelni. Az utóbbi 10-15 év kihívásaira gondolok. Tehát egyrészt a kutatást, másrészt az oktatást kellene jobban alkalmassá tenni a munkaerőpiac elvárásaihoz. Én úgy látom, hogy a parlament ezt világosan látja, és a Jereváni konferenciára készülve a bolonyai folyamat partnereivel eh, képviselik ezeket a szempontokat, tehát én egyetértek az elhangzottakkal, köszönöm szépen. For your contribution. Köszönöm, Tyson úr. Libáska asszonynak most megadom a szót. Last comment. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy... Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek köszönöm az elmondott észrevételeket. Nagyon jó, hogy elhangzottak ezek a mai vitában. Figyelembe fogjuk venni a szöveg továbbfejlesztése során. Kiválóan alakult az együttműködés, és tehát ez tulajdonképpen egy közös mindannyiunk által megfogalmazott jelentésnek is felfogható egyetértek, és üdvözlendőnek tartom a legtöbb észrevételt. Néhány témára szeretnék még visszatérni. Az egyik a finanszírozási kérdések, illetve a Köszner úr által említett pénzügyi kérdések. Amikor a Lisszaboni stratégiát elfogadtuk, és a tudás alapú gazdaság célját kitűztük, akkor a tagállamok vállalták, hogy 3%-át a GDP-nek kutatásra fejlesztésre fordítják. Tehát nem arról van szó, hogy itt az európai forrásokat, vagy azokat figyelmen kívül hagynánk, hogy lemondanánk róluk, hanem a tagállami vállalásokat kellene betartani. Aztán a bölcsésztudományi terület Liuit úrnak mondanám, hogy itt nem csak a természettudományokról, illetve a technológiáról van szó, hanem azt gondolom, hogy a, bölcsészet is legalább annyira fontos, mint az ön által említett témák. Lengyelországban sok évig voltam a bölcsésztudományi képzéssel foglalkozó bizottságnak a tagja. Aztán Soldrová asszonynak annyit szeretnék válaszolni, egyetértek önnel, hogyha a foglalkoztathatóságot veszük elő, akkor az egyetemek Igazából csak a megfelelő készségek átadásáért felelnek. Én nem hiszem, hogy a készségek létrehozása, vagy a készségeknek a munkahelyi alkalmazhatósága az egyetemek feladata lenne, ez a magáncégek feladata. Tehát igyekszem beépíteni az észrevételeket. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm, kedves Krisztina. Módosítok benyújtásnak a határideje holnap február 27-e 12 óra, március 24-én szavazunk a véleményről a szakbizottságban. Egy másik vélemény meghallgatása következik. A Júri Szakbizottság az illetékes bizottság. Adinolfi kolléga készíti a véleményt, információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása a téma. Április 16-án lesz a szavazás a Júli Szakbizottságban, el kell, hogy igazodjunk mi is. Úgyhogy mi a véleményt március 24-én fogjuk megszavazni, vagy erről szavazni a szakbizottságban, úgyhogy itt is holnap 12 óra lesz a módosító benyújtásnak a határideje Adolfi kollégá, Adinolfi kollégája szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk az egységes digitális piacot. 17 prioritás pont között szerepel ez is a Juncker féle tervben. Támogatjuk a javak és szolgáltatások szabad mozgását. Fontosnak tartjuk a alkotók és a szerzők jogainak a védelmét. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy a szabad mozgás mindenképpen fontos, támogatni kell az alapjogok védelmét, a szabad véleménynyilvánítás, a, hogy csak néhány ilyen témát említsek. Ez egyébként az Európai Unió alapjogi kartájában is szerepel. Az irányelv elavult. Ezt nem én mondom, a, maga a bizottság mondja, hiszen innováció és szellemi tulajdonjog 2012. szeptemberi Lisszaboni találkozón is már ezt megállapították. A volt digitális agendáért felelős biztos a, ezen a csúcson azt kérte, hogy a jelentősen megváltozott szociális kontextushoz kell igazítani az irányelvet. Az infoszok irányelv, ami az utolsó, ami a szerzői joggal kapcsolódik, foglalkozik, és 98-as adatokkal foglalkozik ez. Zuckerberg 18 éves volt akkor, a YouTube még nem is létezett, és az emberek nagy része CD vagy szalagos adatordozóról hallgatta a zenét. Az Európai Unió geográfiai helyzete is jelentősen megváltozott. Most már 28 különböző ország tagja az Európai Uniónak, hogy várhatnánk el, hogy legyenek külföldi beruházások, befektetések, amikor 28 különböző jogalkotáshoz kell illeszkedni? Hogyan várhatjuk el azt, hogy amerikai platformokkal fölvegyük a versenyt? A szabályok harmonizációja a szerzői jogok tekintetében mindenképpen fontos. Az irányelve első preambulon pontjában is ez szerepel. Itt az szerepel, hogy a szerződés belső piac kialakítását szolgálja, és egy olyan rendszer kialakítását, amely a verseny torzítása nélkül belső piacot alakít ki. A tagállami jogal, jogrendszerek, szerző jogra vonatkozó és e-, ehhez kapcsolódó szomszédos jogoknak a harmonizáció hozzá fog járulni az ilyenfajta célok eléréséhez. Néhány kutatóközpont, Information Law az Amsterdami Egyetemről például, a szellemi a kérdését egy fához hasonlította. Az illetékes főigazgatóság 2012-ben a zene szektorára készített egy jelentést, és azt állapították meg, hogy még mindig nagyon sok a hiányosság, a infoszokban nem, irányában nem kezelt kérdés, és olyan téma, ami a szerzői joghoz kapcsolódik. A bevezető alapján tehát modernizálni kell az infoszok irányelvet azért, hogy jobban tudjuk védeni a szerzőket, az alkotókat, akik az Európai Unió kisebb vagy nagyobb országaiból származnak technológiai fejlemények miatt. Az egységes digitális piacot meg kell valósítani, hiszen ez közelíti a fogyasztók igényeit a lehetőségekhez. A Cinque Stelle olasz mozgalom kizárólag a személyeket, az embereket érintő témákkal foglalkozik. Például a szerzői jog tekintetében is látták, hogy mennyire fontos számunkra ez a szektor, és ez még csak egy első lépés. Az a pszichológiai nyomás, amit a lobbisták és a magánérdekek gyakorolnak eh, európai szinten, eh, részrehajtó tanulmányokkal és véleményekkel, ezek nem eh, tántoríthatnak el minket attól, hogy a polgárokat szolgáljuk. Hiszen a szabad választás lehetősége nagyon fontos számunkra. Ez egy alapvető aspektus azért, hogy védjük a közös örökséget, az európai érdekeket és a gyengébeket tudjuk védeni. Ebben az esetben a kis és független szerzőkről, alkotokról van szó, de természetesen az összes európai polgáról is. Ezek voltak azok az elvek, amelyek alapján a véleményt készítettem. És most át is térnék gyorsan a legfontosabb témákra. Egyes pont. a közkincs definíciójára mindenképpen szükség van, és egyetemi szabályok kell kialakítani a szerzői jog védelme tekintetében, hiszen az egyes tagállamok ne hozzák meg a szabályaikat különböző módon. A közös szabályok tekintetében derogáciára van szükség a tagállamok számára, például a szerzői jog időtartamára vonatkozóan, és ez azt is jelenti, hogy a közkincs definíciójától is el tudnak térni, és így korlátozni tudják a közösségen belüli terjedését ezeknek a kulturális értékeknek. Gondoljunk csak a kishercegre. Amikor szerzői jogról beszélek, akkor egy sor szomszédos jogról is beszélek, amelyek nem harmonizáltak. A végrehajtók, a mozi tulajdonosok, egyéb helyeknek a kapcsolatos jogok. Az irányelv 2 per 3-as pontját módosítani kell, hiszen pontosítani kell a művek többszörözési jogát és a nyilvánossághoz való közvetítési jogát, az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatát, valamint a te digitális technológiai fejleményeket is figyelembe kell venni. A bíróság ítélkezési gyakorlában, gyakorlatában a nyilvánossághoz való közvetítés joga, és ez pedig a hármas cikke az infoszok irányelvnek, egy védett mű védelme specifikus módon kell, hogy történjen, és új nyilvánossághoz kell, hogy forduljon. Vagyis olyan nyilvánosságról kell, hogy legyen szó, amely a szerzői jog tekintetében korábban nem volt figyelembe véve, tehát a előzetes közlé, közvetítési vagy közlési jogban nem szerepelt. Hármas pont, amit az Európai Bíróság már eddig is megvalósított, azt kell figyelembe vennünk, az, vagyis az internetes oldalakon történő beágyazás és hivatkozás kérdéséről van szó. Ezek olyan ö, nyilvánossághoz való közvetítés vagy kommunikációnak kell tekinteni, amit nem ö, tekinthetünk az irányelv harmadik cikke hatája alá esőnek. A, főleg a beágyazás tekintetében az Európai Bíróság hivatkozva arra, ami a hivatkozások esetében már megtörtént. Itt nem arról van szó, hogy az eredetitől eltérő kommunikációról van szó, arról is szó, hogy új a nyilvánosság, ami eltérne az internet használóktól. A bíróság ezért azt állapította meg, hogyha egy honlapra egy védett művet a beágyazás technikával bevesznek, ezt nem lehet nyilvánossághoz való közvetítésnek tekinteni, hiszen maga a mű nem egy új közönség elé kerül, nem pedig specifikus és az eredeti technikától eltérő módon kerül közlésre. Elnézést, ha megszakítalak, mindenki elolvasta a véleményt, néhány dolgot emelj ki, ha gondolod, mert általában nem szoktuk teljes mértékben bemutatni a véleményt, hanem csak a fő aspektusokat szoktuk bemutatni. Ugye az árnyék előadók, mindenki, minden kolléga el tudta olvasni a véleményt, ráadásul kevés az időnk. Igen, de pont az árnyék előadói találkozón azt láttam, hogy sok olyan aspektus volt, amit egyáltalán nem értettek meg és 1500 leütéses ez a vélemény, minimálisan tudtunk csak foglalkozni a témával. Négyes pont. Szerzői jog által védett művek többszörözésének a koncepcióját is modernizálni kell az új digitális technológia tekintetében, hiszen a többszörözés koncepcióját is módosítani kell, hiszen nem csak a többszörösítésről van szó, hanem a kommunikációs joga, a nyilvánossághoz való közvetítés jogába kell beilleszteni ezt. A korábbi irányelv az analóg technikából indult ki, ötös pont, nem javasoljuk új korlátok és kivételek bevezetését, inkább egy kötelező végrehajtás az Európai Unión belül. Ez mit jelent? Hogy az összes korlát és kivétel, ami például a tudományos kutatást, a könyvtári kutatást, akár digitális szinten is lehetővé teszi, ezeket kötelezően alkalmazni kell az összes tagállamban. Miért is? Mert a szabad felhasználás elve kétszeres negatív hatással járt. Nem volt egységes, nem volt uniformitás, úgyhogy nem alakultak ki határon átnyúló szolgálatok. Másrészt diszkriminációhoz is vezetett. az elnök asszony ugye kérte, hogy rövidítsem le a hozzászólásomat. A lényeg az, hogy ezek nem saját koncepciók, hanem ezeket részben átvettük az ENSZ-től is, a kulturális jogokra vonatkozó dokumentumokból, az emberi jogok témájával is foglalkozunk, és az Európai Bizottság pedig egyértelműen kimondta, hogy meg kell szüntetni ezeket a különbségeket, mert ezek a különbségek diszkriminációhoz vezetnek. Hatos pont. Tengo, che occorrerebbe introdurre un'eccezione de minimis che consente minimális szabályokat kell bevezetni, ez a kivételek, a ma is létező kivételekre is érvényes kell, hogy legyenek, hiszen a jövőben is újabb technikai és digitális fejlemények merülhetnek föl. Figyelembe kell venni az Európai Unió alapjogi kartájában foglaltakat. A kivételek értelmezésére is vonatkozik ez, például a emberi jogok, tudományszabadság, a diszkriminációmentesség. A kivétel mindig egyetemű kritériumok alapján kell értékelni, ahogy ez szerepel is az irányelv 5 per 5-ös pontjában. Ezt is explicit módon támogatta az ENSZ előadója, aki a kulturális jogokkal kapcsolódik, és explicit módon azt mondta, hogy egy zárt lista nem felel meg az új kontextusnak. Hetes pont. A megfelelő kompenzáció az analóg világban születtek az erre vonatkozó szabályok. Ezért elvileg az irányelv szabályait úgy kell alkalmazni, hogy az új fejleményeknek feleljünk meg a 2013-as új szabálynak. Maximális átláthatóságot is kell biztosítani. Nagyon fontos, hogy a magáncégeknél az árakat figyelembe vegyük és szabályozzuk, mert csak így lehet elkerülni az opportunista hozzáállást. Ugyanakkor a díj számítást harmonizálni kell az új digitális fejleményeknek megfelelően. 8-as pont végül, ez az utolsó. A közvetítők felelősségét meg kell vizsgálni, főleg az Unió jogszabályainak megfelelően, hiszen a 8 cikkben már szerepel erre vonatkozó szabály, de ez semmiképpen nem ütközhet az Európai Unió alapjogaival, az alapjogi kartával konkrétan, és egyáltalán nem administratív hatóság kell, hogy ezeket alkalmazza, és kizárólag csak a bíróságok alkalmazhatják ezeket a szabályokat. Véleményünk szerint a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, az alá kell rendelni a felülvizsgálatnak, és abban az országban kell ezeket megítélni, ahol, történik, ahol történik a közlés. A szolgáltatás nyújtókra más tagállami szabályt nem lehet érvényesíteni továbbá a szolgáltatók jogaira kell koncentrálni, és nem pedig a harmadik felek jogaira. Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a figyelemért, és reméljük, hogy a polgárok érdekeit tudjuk szolgálni, és nem csak azokat a multinacionálisokat, akik itt Brüsszelben nyomást gyakorolnak minden intézményre. Elnök, igen, itt nagyon fontos alapjogokról van szó, a kultúrához való hozzáférésről, de a szerzők és alkotók jogairól is el kell ismerni méltányos és egyforma módon, ez is benne van az alapjogi kartában, hogy a jövedelmi szinten is ezt a méltányosságot és egyenlő jogot biztosítani kell számukra. Csak ketten kértek szót, nagyon kevés az idő. Köszler kolléga, Zsulo kolléga. Lezárom a hozzászólók listáját, és még... Igen, még egy kolléga. Sajnálom, de le kell, hogy zárjam. Truppe kolléga. Szeretném Raymond kolléga a zöldektől. Egyébként nem tudjuk befelezni az ülés Raymond kolléga és Truppe kolléga? Mind a ketten? Akkor most lezárom a hozzászólók listáját. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Kiváló volt a jelentés is, illetve a bevezetés sok mindenre rávilágított. Néhány sarokpontot szeretnék említeni csak. A jogi szakbizottság és a kulturális szakbizottság számára is ez egy nagyon fontos téma, a szerzői jogok kérdése, ebben mint a két szakbizottság illetékes. Kulturális szakbizottságként kiegyensúlyozott viszonyokat kell teremtenünk a kulturális tehát az a szerzők, a közvetítők és a felhasználók között. A szerzői jogok reformjánál arra kell vigyázni, hogy a szerzői jogok ne csak a felhasználók szempontját, az általános szabadság szempontját vegye figyelembe, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy a digitális világban a kulturális eh, javakat is figyelembe vegyük. Ezt teljesen egyértelműen kell eh, a jelentésben is eh, kiemelnünk, és emellett a mi bizottságunknak állást foglalnia. A szerzői jogok reformjának azt is elő kell segítenie, hogy a felhasználókkal kapcsolatos bizonytalanságok, az internetes tartalmakkal kapcsolatos bizonyta, azok felhasználásával kapcsolatos bizonytalanságokat elhárítsuk, és itt az alkotók és a felhasználók között valami fajta kapcsolatot kell teremteni, és ez egy komoly kihívás a szerzői jogok reformjának kapcsán. Ezt tartom én a legkomolyabb kihívásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zsuló képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden elmondom a három észrevételemet. A tulajdonképpen nem a kollégának a hosszú ismertetőjére, hanem a szövegre reagálni. Nagyon aggasztónak és meglepőnek is találom, hogy elképesztő módon hiányoznak az alkotóművészek, illetve az előadóművészek. Holott a felülvizsgálat őket érinti elsőként. Aztán egy jogi mechanizmust helyez kilátásba ez a véleményszöveg, amely az amerikai fair use-ra alapul, és ugyanakkor ez alapvetően idegen az európai jogi háttértől. És úgy tűnik, hogy hátrányba hozna a fogyasztókat és az alkotókat is. A fair use, tisztességes felhasználás nem szabályozza megfelelően a tényleges felhasználást, kétséges, hogy mi lenne a megfelelő vagy a meg nem felelő felhasználás ennek a fényében. Aztán különböző fakultatív kivételeket, mentességeket tenne lehetővé a 2001-es szabályozói kerethez képest. Úgyhogy itt a kulturális hagyományokkal is ütközhet az elképzelés. vannak bizonyos szükséges megfontolások, ezeket tiszteletben kellene tartani. Én úgy gondolom, hogy a sokféleséget, az alkotásoknak a sokszínűségét tekintetbe véve kellene szabályoznunk ezt a kérdéskört, illetve nagyobb egyensúlyra és igazságosságra lenne szükség ebben a véleményben. Köszönöm. Köszönöm, Grasza képviselő. ja, dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. És szeretnék én is köszönetet mondani a véleményért. Itt azonban osztanom kell azokat a kritikus megjegyzéseket, amelyek elhangzottak. Az alkotók szerepét illetően, a művészek szerepét illetően. sokkal pontosabban meg kellene határoznunk, hogy kiférhet hozzá a, az alkotásokhoz, és a kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi felhasználások közötti különbséget is egyértelműen definiálni kell az esetleges kivételekkel együtt valamint a beágyazás, illetve az internetes hivatkozások kérdését is, ugyanis az ilyen linkek rendelkezésre bocsátása kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokból két különböző dolog. Tehát ezt is valahogy be kéne venni a, jelenté- a véleménybe, úgyhogy erre vonatkozóan esetleg egy módosítót lehetne benyújtani. Az alkotói tevékenység, legalábbis Lengyelországban, komoly kritikáknak adott hangot a szerzői jogok területiességével kapcsolatosan, területi jellegével kapcsolatosan. Természetesen ezen, ennek a reformján elgondolkodhatunk, de egyelőre ez a rendszer elég jól működik a nemzeti kulturális örökség védelme terén. Én számos dologgal egyetértek, amit a jelentéstevő elmondott, nevezetesen, hogy könnyebbé kell tenni a hozzáférést a kulturális javakhoz, ugyanakkor viszont ezeket a szempontokat is figyelembe kellene venni. E Köszönöm, Raymond képviselője a szó, utána Truppel képviselője, és ezzel lezárjuk a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, én nagyon rövid leszek. Alapvetően kiegyensúlyozott jelentésről van szó, ez jó kiindulási alapul szolgálhat. Néhány módosítót majd ki fogok dolgozni. A Kulturális Szakbizottság nem csak a jogokkal rendelkezők jogait kell, hogy képviselje, hanem a közönségét is. Az ő igényeikkel is számolnunk kell. Egyértelmű különbség van az alkotók, a közvetítők és a közösség, a közvélemény között, ezzel tisztában kell lennünk. És mindkét fél jogait, tehát az alkotók és a közönség jogait egyaránt erősíteni kell. Ez a mi fő fele, felelősségünk. Trüppel asszony, amikor amikor az alkotói, vagy szóval a szerzői jogok harmonizásáról beszélünk, akkor itt egy magas szintű védelmet feltételezünk. Ha az általános elfogadottságot vagy korlátozást is figyelembe vesszük, azt hiszem számolnunk kell azzal, hogy megfelelő kompenzációt kell biztosítani az alkotók számára, ami a múzeumi vagy levéltári anyagokat illeti, el kell fogadnunk, hogy ezeknek az intézményeknek is nagyobb online hozzáférést kell biztosítani, és számolnunk kell, az, illetve figyelembe kell vennünk az alkotói jogok védelmét a közvetítőkkel szemben. Allora, Európai Bizottság nem, nem szeretne hozzászólni? Biztos be lesznek nyújtva azok a módosítói indítványok, amelyeket említettek már. Úgy gondolom, hogy a mi iránytűnek a feladata, hogy egyensúlyt találjunk ki a szerzői jogok, a jövedelem, illetve a között is, amit az európai gazdaság innováció, versenyképesség és a munkai teremtéshez hozzájárul, a, amivel hozzájárul a munkája a szerzőkkel. Úgyhogy az új kihívásoknak is meg kell természetesen felelnünk ha ennyit mondhatok, végül is itt három szereplő van, ahogy valaki mondta, szerző, a közönség és a közvetítők. Talán inkább az e-commerce irányelvben kell majd ezt megoldani, de az utóbbi években ez a téma nagyon sok változást élt meg. Internetes óriás cégek előtt állunk, ezek nem európaiak, és itt viszont megszegik jelentősen a szerzői jogokat, ezt teljesen őszintén kell, hogy elmondjam, ez fontos szerepet kap a mi vitánkban. Viszont nem én kell, hogy összefoglaljam a vitát, ezt a nehéz egyensúlyt kell mindannyiunknak keresnünk, de kiindulva a mi szakbizottságunk specifikus feladatától, a vélemény a mi kompetenciánkhoz kell, hogy kapcsolódjon. Köszönöm az előadónak, Köszönöm minden felszólaló kollégának is a hozzászólást. Az utolsó napirendi pontra térünk át. 9-es napirendi pont. TTIP. Trüppel képviselő az előadójának a fontos véleménynek. Európai Bizottság transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalásokról szóló ajánlásai. A, szakbizot, a frakciók egyetértésben ugye megkaptuk a lehetőséget, hogy véleményt készítsünk, de a parlament, a tanács és a bizottság is hangsúlyozza, hogy a TTIP-ben természetesen nem szerepel, nem hatályos a TTIP, a audiovizuális kultúra, de ezt nagyon jól kell kezelni, ezt a megkülönböztetést, és a véleményünk ilyen szempontból is fontos. Ez a helyes értelmezés. Módosítok, benyújtásnak a határideje március 9, április 16-án szavazunk, a kereskedelmi szakbizottságban pedig május 6-án, 7-én lesz szavazás. Trüppel kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a Kulturális Szakbizottságban a politikai érdek arra mutat, hogy az INTA szövegével kapcsolatban világosan fogalmazzuk meg, hogy a kultúrával, illetve az audiovizuális szolgáltatásokkal kapcsolatban mit szeretnénk a TTIP-ben. Az UNESCO egyezmény a kulturális sokszínűségről ezt venném elsőként elő, mert alapvetően ebben megfogalmazódnak azok a célok, amelyekkel egyetértünk. Tehát a kultúra, az audiovizuális szolgáltatások kereskedelmileg jók, hasznosak, de nem csak erről van szó, hanem van egy második jellemzőjük is, az eh, identitások őrzése is a szempont, és nem kezelhetők egyéb áruként. Tehát egy kötelező hivatkozást szeretnénk az UNESCO egyezményre a szövegben. Általános megfogalmazásban a GATS megállapodást, illetve az UNESCO kulturális sokszínűségről szóló egyezményt szeretnénk itt hivatkozva látni a szövegben. Jövőt álló módon, technológia semlegesen kell ezt a területet kezelni. Abszolút fontosnak tartom, hogy egy konvergenciával jellemezhető világban ezek a lehetőségek rendelkezésünkre álljanak. Tehát így szeretnénk szabályozni ezeket a kérdékes, kérdéseket. Az audiovizuális szolgáltatások nem egyszerűen digitális termékek. Amerika egyébként nem írta alá az UNESCO egyezményt a kulturális sokszínűségről számukra digitális termékekről, kereskedelmi javakról van szó, mi pedig ragaszkodunk hozzá, hogy kettős természetűek ezek a javak, illetve termékek, és ennek fényében szabályoznánk őket. A kulturális szolgáltatások, illetve erős kulturális összetevővel rendelkező szolgáltatásokat nem szeretnénk, hogyha a megállapodás veszélybe sodorná, illetve a TTIP nem lenne jó, hogyha az árképzést például befolyásolná, vagy átalakítaná. Ehhez mi ragaszkodunk. Aztán szintén egy általános pont keretében szeretnénk olyan intézkedéseket előírni, amelyek minden oktatási szolgáltatásra teljes mértékben eh, kiterjednek, amennyiben azokat közpénzből finanszírozzák, részben vagy egészben. A magánoktatási szolgáltatások természetesen ugyanazokat a minőségi követelményeket kell, hogy teljesítsék, mint a nemzeti tagállami szolgáltatások. Aztán egy úgynevezett pozitív listát is javasolunk. Ez megfogalmazza, hogy mit lehet liberalizálni. Sokkal jobb, hogyha ez egy pozitív lista mert a jövőben nem lehet arra hivatkozni, hogy ami nincs a negatív listán, az szabad préda. Tehát bizony szolgáltatásokat e, így lehet majd a jövőben liberalizálni. Aztán az ESDS-ben azt javasolnám, hogy mivel teljes mértékben kialakult a jogi kerete ennek a területnek Európában, és az Egyesült Államokban is azt gondolom, hogy erre az eszközre nincsen szükségünk ezzel elmondtam a fő észrevételemet, és várom az önök kérdéseit, észrevételeit. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy ilyen röviden szólalt fel, de szintetikusan. Köszönöm szépen. A jelentés tervezetet kiválónak tartom, úgyhogy gyakorlatilag egyelőre ennyi. Eh, kollega Morgana. Morgana képviselő röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani Trüppel képviselőnek, mert nagyon sokat dolgozott a véleménytervezet elkészítésén. A frakciók politikai értékelésétől függetlenül és tudva hogy a KKV-k számára is lesznek majd érdekes lehetőségek. Egyértelmű, hogy a kultúra és az oktatás nem aspektusai a TTIP-nek. Az elnök azt is ezt megerősítette, úgyhogy elvileg nehézségek, politikai nehézségek nem merülhetnek föl. Fontosnak tartom az UNESCO 2005-ös egyezményére való utalást, hiszen az Európai Unió kereskedelmi megállapodásai során a kultúra és az oktatás támogatása az mindig kivételképezett képezett a kereskedelmi megállapodások tekintetében. Ugyanakkor ez más kultúrához kapcsolódó szektorra nem mindig volt érvényes. Például a napi szórakoztatási szektorok, múzeumok, könyvtárak, de most nem sorolok föl többet, azért sem, mert nincs már időnk. Trüppel képviselő kifejtette pontosan a célját, és említette az általános klauzulát, amit be kell venni a megegyezésbe, a gátra vonatkozóan és az UNESCO egyezményre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy amikor a kolléga az elmúlt napokban megszervezett egy találkozót a kereskedelmi főigazgatóság igazgatójával, akkor azon a találkozón úgy tűnt, hogy kételjek merültek föl jogi aspektusból, e tekintetben, úgyhogy talán jó lenne, hogyha ezt részletesebben megvizsgálna a bizottság. Természetesen a koncepció nem változik, garantálni kell a T-tip tárgyalásokból a kivételét, az audiovizuális, kulturális szektort, különösen a digitális világot és az oktatást. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a másik záradékkal kapcsolatban nincs probléma, egy általános klauzula ez, ami oktatási szolgáltatásokra vonatkozik. Trüppel asszony ennek az okát ismertette is. A másik két felvetett kérdése kapcsolatban, hogy érdemes-e pozitív listát felállítani, vagy inkább idézőjelben negatív listát. Személy szerint nincs erről konkrét véleményem, vagy prioritásom ezzel kapcsolatban, nem tudom. Talán annyit mondanék, hogyha csak pozitív listát állítunk föl, tehát például ha ezt a listát mondjuk 5 évvel ezelőtt állítottuk volna föl, akkor nem szerepelne a megállapodás hatájában a streaming, streaming televíziós közvetítés. E, fölmerül a kérdés, hogy a jövőben és a jövőbeni fejleményekre gondolva érdemes-e ilyenfajta listát fölállítani ha a bizottság további elemeket biztosítana, akkor is fontos, hogy homogén módon gondoljuk végig a kultúra teljes világát. Még egy kérdés. Itt nem a Kulturális Szakbizottságnak a témájáról van szó, egy horizontális témáról, ami a teljes megállapodásra vonatkozik. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy egy ilyenfajta mechanizmus bevezetése elfogadott lehet, de csak akkor, hogyha ezt egyértelmű eszközként határozzuk meg. Ha szükség lenne, vagy érdemes lenne garanciákat fölállítani, akkor ezt meg lehet tenni. Tud, fel is tudnám ezt sorolni, de nincs idő, ha jól értem. Árnyék előadóként a szocialista frakció részéről szeretném megerősíteni, hogy teljes mértékben támogatom az előadá által kifejtetteket. Köszönöm. Elnök, mindenki tényleg szeretne felszállni, aki feliratkozott? Nagyon kevés az időnk, és a koordinátor ülésen meg fontos feladataink vannak, meg a tolmácsok munkaideje is lejár. Közterképviselő. Ferraia, Nadine Olfi e, e It's a long list. And everybody want to... Mindenki szeretne felszólalni? Egy perc. Egy perc után le, elveszem a mikrofont. Trüppel asszony egy nagyon jó jelentést készített, a fontos dolgokat tartalmazza, úgyhogy támogatjuk. Három dolgot azonban még meg lehetne vizsgálni. Az egyik a szabályozói együttműködés, az oktatás és a képzés számára ez mit jelenten Európában másodszorban erőteljesebben hangsúlyozni kéne a kontinentális szerzői jog szemben az amerikai szerzői jogi helyzet. A harmadik pedig, hogy a TTIP ne nyisson meg egy kaput ami lehetővé tenné a közszolgáltatók finanszírozását. Egy általános megjegyzés. Én örülök, hogy tekintettel az, író, az idő szűkösségére mi is szót kapunk ebben a témában, és hatékonyabban közre tudunk működni. Másodszorban szeretnék Trüppel asszonynak köszönetet mondani a kiváló jelentésért, ugyanakkor viszont egyértelműen definiálni kell, és egyértelműen le kell szögeznünk, hogy az audiovizuális szolgáltatások ne tartozzanak a megállapodás hatája alá. Egy dolgot azonban a mi frakciónk nem tud teljesen elfogadni, illetve elveti a vitarendezési eljárással kapcsolatos javaslatot. Minden esetre itt egy kiegyensúlyozott, egy kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott és átlátható rendszer működik, amit számos szerződésben, állami szintű szerződésekben és egyebekben is alkalmazunk illetve ezt igénybe lehetne venni. Tehát itt úgy gondolom, hogy át kéne dolgozni a javaslatot, de általánosságban támogatjuk. Tehát még egyszer ezt a passzust ki kéne venni a jelentésből, mert itt nem csak kifejezetten a kulturális javakra vonatkozik ez a rendelkezés, hanem általánosságban a vitarendezési eljárásra. A kulturális ágazat számára egy erőteljes sebb üzenet lenne, hogyha negatív listát alkalmaznánk. A bizottság is arról biztosított minde, minket, hogy itt nem egy automatizmusról lesz szó, hanem az egyes területeken egyenként vizsgáljuk meg a tételeket, tehát a negatív lista egyértelművé tenné, hogy mi az, amit nem tartunk kívánatosnak. Ez lenne a két eltérés részünkről, de egyébként szerintem jó jelentés. Kollega eh, Dinolfi, képviselő, Adinolfi képviselő, Grasnodevski képviselő, mindketten árnyék előadók, egy perc. Krasnodevski képviselő is kért szót, ugye? Köszönöm. W tym raporcie zabrakło mi jednej, jednej rzeczy, mianowicie... Egy dolgot hiányolok erősen ebből a jelentésből. A TTIP kultúrára gyakorolt pozitív hatásait. Ezek nem szerepelnek benne. Lehet, hogy ez csak egy széljegyzet, de azt gondolom, hogy az amerikai kultúrához való hozzáférés a kommunizmus sötét idejében az óriási ajándék lehetőség volt. Tehát ezt azért legalább egy mondat erejéig be kéne a szövegbe építeni, hogy mi európaiak könnyebben hozzáférünk az amerikai kultúrás örökség javaihoz. És az európai művészek természetesen az amerikai piacra is eljutnak ezen a réven. Ez az első dolog. A második, egyetértek azzal, hogy az audiovizuális területnek a kivételezettségét helyesnek tartom, de talán meg kellene határozni a fogalmakat egy kicsit pontosabban, például a kulturális komponenssel vagy összetevővel rendelkező szolgáltatások mit jelentenek pontosan. Aztán nagyon sok kétoldalú megállapodással rendelkezünk már most is. Tehát elfben én ezt nem ellenezném. Lehetővé teszi, hogy a magunk portáján söpörjünk, illetve hatékonyabbá tegyük az európai folyamatokat. Adinolfi képviselő. Csak szerettem volna elmondani, hogy nem lehet alul becsülni a veszélyt, hiszen eh, először is a szavak használatában is már probléma. Mi az, hogy kulturális szolgáltatás? Számomra egy audiovizuális szolgáltatás, az kulturális szolgáltatás. Az a találkozó, ami Trüppel asszony volt olyan kedves, hogy megszervezett, ezek a találkozók fontosak, de a szó elszáll, ahogy mondjuk, amíg nem tudjuk, hogy mi van leírva a megállapodásokban, amik titkosak, addig nem fogjuk tudni azt, hogy a kreativitás, az európai kultúra, főleg a kisebb országok esetében veszélynek lesz-e kitéve vagy sem. Pikesz képviselő, fölírtam a nevét, de inkább az árnyék előadóknak adnám meg előbb a szót. És würde auch äh, da Köszönöm szépen, szeretnék visszatérni arra, hogy az árnyék jelentéstevők is eh, szót kell, hogy kapjanak. Rövid leszek, eh, kiegyensúlyozottnak tartom a véleményt. Az eh, SZDSZ meg fogják szavazni, viszont a kivétel szabályozást egyértelművé kellene tenni. Egy dolgot szeretnénk még megemlíteni, és ezt szerintem erőteljesebben ki kéne emelni. a kivételek, illetve az audiovizuális eszközök és médiumok kivételét mi üdvözöljük, de a kereskedelmi megállapodásokon kívül eső audiovizuális szolgáltatások kulturális javakat jelentenek, úgyhogy e tekintetben majd egy módosítót fogunk kidolgozni, és igyekszünk majd ezzel is erőteljesebbé tenni ezt a pontot. Trüppel képviselő. Scusate, scusate. Elnézést. A bizottság szeretne hozzászólni? Van megjegyzése? Tessék. Természetesen röviden. Um... Egész röviden, hiszen tényleg kevés az idő három dologra szeretnék visszautalni. Az egyik az UNESCO egyezmény. Hogy a szerepeljen a szövegben. Korábban már elmondtuk, hogy mivel az Egyesült Államok például nem írta alá, lehet, hogy nem lesz könnyű a szövegbe ezt beépíteni. Nem zárhatjuk ki persze ezt elméletben. Hogy mondjuk a kulturális sokféleségről szóló egyezmény témaköre valahogyan mégiscsak belekerüljön, és felkérhetjük a tanácsot, hogy ebben a szellemben tárgyaljon. Aztán a kulturális ágazat támogatásai ügyében annyit mondhatok, korábban már ezt említettük, hogy általában kereskedelmi megállapodásokban nem szokott az ilyesmi szerepelni, sem európai, sem amerikai oldalon. Tehát, hogyha a tagállamok továbbra is támogatni szeretnék diszkriminatív jelleggel a kulturális javakat, szolgáltatásokat például európai folksúléket a német példa alapján, illetve nyelviskolákat szeretnének támogatni, akkor ezt megtehetik a jövőben is, még akkor is, hogyha nem azonos feltételeket biztosítanak a más országból jövő szolgáltatókkal. Tehát ezt nem tiltja egy kereskedelmi megállapodás, de általában nem szokott efféle rendelkezés szerepelni, sem az EU részéről, sem az USA részéről. Aztán a kulturális összetevővel rendelkező szolgáltatások témája, ez meglehetősen szélesre tárná a hatályt, és nagyon komoly kivételek vannak már is, például a könyvtárak, levéltárak, múzeumok témájában. Egyes tagállamok például ö, színházi előadócsoportokat, illetve ö, zenész csoportokat, együtteseket szeretnének kivételként kezelni. Nem túl szerencsés ilyesmikkel próbálkozni, mert erre ott vannak a két oldalon megállapodások is. A, az audiovizuális területet eddig teljes körű védelemben részesítettük, illetve vannak már eddig is meglévő GAC megállapodások, és azokban szerepelnek ilyen részek. Ennyi. Trüppel asszony. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm az észrevételeket, és dolgozunk majd a módosítókon. Köszönöm ezt az összefoglalót, módosító indítványokat. Már mondtam, hogy meddig kell benyújtani. Elnézést kérek nagyon, de hát nagyon sok feladatunk volt ma. Köszönöm a megértést. Nagyon fontos meghallgatás lesz délután, amit régóta kértünk, hogy megszervezhessünk. Egyébként pedig más szakbizottságok is majd benyújtanak véleményt, és mindenki kérte, hogy minél előbb készítsük el a véleményünket. Ezzel együtt sikerült időre lezárnunk az ülést, most pedig kérek mindenkit, hogy távozzon a teremből, és csak a koordinátorok maradjanak, sürgősen fontos témákat kell, hogy megbeszéljünk a tolmácsokat. Kérem, hogy még esetleg néhány percig maradjanak, segítsenek a ülésünk letolmácsolásában. Better